And, um... Jó reggelt, kedves kollégák! Ma reggel a 15-ös napi rendi ponttal fogjuk kezdeni a munkát. Ez a büntető eljárás jog uniós, uniós szerte című tanulmány. Legal basis for harmonizing certain criminal procedural aspects. És összehasonlító This was seen as important for the principle of mutual recognition in criminal matters to run smoothly. Ez nagyon fontos a kölcsönös elismerés szempontjából. The arrest és ez a tapasztalatainkat a letartóztatási parancsal kapcsolatban is érinti. Kiderült, hogy harmonizálásra volt szükség, nem volt eh, elegendő a korábban megtett eh, lépés, és a büntetőeljárás jogról is tudjuk, hogy gyakran nemzeti eh, alkotmányügyi kérdés és az európai kartában szereplő jogokat érinti, és itt különösen érdekes az Európai Bíróság esetjoga, erről is fogunk majd hallani, illetve a büntetőügyekben szereplő információ nyújtásról, amelyet az Európai Unió szerte bevezettek. Ez gyakorlatilag egy figyelmeztető rendszer. Még mindig abban a helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag nem valósul meg harmonizáció a bizonyítékok befogadhatóságáról, és bizonyos egyéb intézkedésekről, és ezekben a témákban fogjuk meghallgatni két szakértőnket, két nagyra becsült szakértőnket, mielőtt a képviselőknek átadom a szót. Anne Weyenberg és Elodie Serler a két professzor, a két szakértőnk, akiket sok szeretettel köszöntünk itt a szakbizottságban. Először tehát őket hallgassuk meg, és utána pedig megnyitom majd a vitát erről a fontos pontról. Weyenberg, please. You have the floor. Thank you. Parancsoljon, Weyenberg asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés Elodie Szelié és számomra is, hogy röviden bemutathatjuk a tanulmányunkat. Hadd szóljak néhány szót, ha megengedik a tanulmány készítésének a hátteréről először. Ugye mindannyian tudják, hogy szinte már 20 éve van annak, hogy a kölcsönös elismerés folyamatát büntetőügyekben bevezették. Ez a folyamat ez ugye a kölcsönös bizalmon alapul az egyes tagállami jogrendszerek között. Nagyon sokat írtak már, és nagyon sokat mondtak már erről a kölcsönös bizalomról, és többen érveltek amellett, hogy az Európai Uniós fellépésre van szükség, hogy az ilyen eljárásokat közelebb hozzuk egymáshoz, különösen ami a gyanúsítottakat illeti. Aztán a Lisszaboni szerződés jelentette a valódi fordulópontot e, e tekintetben, mert itt következett be az értékalapú megközelítés felé való fordulás, és hét irányelvel fogadása volt itt nagyon fontos tehát azok az irányelvek, amelyeket egyrészt a fordítás és tolmácsolásról, a jogokról, az ügyvédhez való hozzáférésről, az áltatlanság vélelméről, jogsegéről, gyermekek védelméről, illetve a bűncselekmények áldozatainak jogairól, támogatásáról és védelméről fogadtak el. Tehát ez a hét fontos jogszabály. A mi tanulmányunknak a célja az volt, hogy túllépjünk az eljárás jogi kérdéseken, ahol a közelítés már beindult, viszont talán még korai azt javasolni, hogy az előbb említett hét irányelvet vizsgálják felül. Úgyhogy ehelyett a tanulmány megpróbált beazonosítani egyéb olyan büntető eljárásjogi területeket, ahol a nemzeti jogrendszerek közötti különbségek hatnak a határon átnyúló együttműködésre, vagy pedig hatnak arra, hogy a határokon átnyúló együttműködést erősítő EU-s eszközöket hogyan tárgyalják vagy fogadják el. Ami a módszertanunkat illeti, összehasonlító elemzést végeztünk, és reprezentatív mintát vettünk alapul, kilenc tagállamot vizsgáltunk, három különböző jogi ö, hagyományt, vegyes, ö, és földrajzilag is nagyon különbözőek voltak. Spanyolország, Finnország, Írország, Hollandia, Olaszország, Németország, Románia, Magyarország és Franciaország volt a kilenc ország, amelyet vizsgáltunk. Az elemzésünk az egyrészt kutatásokon alapult, ugye a dokumentumokat olvastunk, olvastunk, kilenc nemzeti jelentést, beszámolót, interjúkat készítettünk EU-s intézmények, ügynökségek és hálózatok képviselőivel, illetve nemzeti tisztviselőkkel. Ennek eredményeként kilenc területet azonosítottunk be, ahol a nemzeti büntetőeljárás jogi rendszerek különbségei akadályozzák a határokon átnyúló együttműködést, és a határokon átnyúló együttműködés eszközeinek az alkalmazását, és elég átfogóan értelmeztük a, ezt a definíciót, tehát az akadályozást, az együttműködési mechanizmusokat is vizsgáltuk, de az emberi jogok védelmét is, illetve a kölcsönös bizalmat is. Kilenc területet azonosítottunk tehát be, ahogy mondtam, az egyik a nyomozati intézkedések, aztán az, hogy a, az illegálisan összegyűjtött bizonyíték befogadható-e, a védelmi lehetőségek egyenlősége a nemzeteken átnyúló nyomozások alatt, a perelőtti őrizet, tegyelés előtti őrizet, illetve ugye jól ismerjük az aranyosi és a Calderaro eseteket, a fogvatartás feltételei tehát, a létben tartott tárgyalások, aztán a nem jogos fogvatartás után járó kompenzáció, kompenzáció az áldozatoknak, és a az áldozatok általánításán túl még a védelmi intézkedések, amelyek őket illetik. Szeretnénk nagyon világosan hangsúlyozni, hogy nem kimerítő ez a tanulmány, így is nagyon komoly kihívásokat jelentett ennek, ezeknek a területeknek az áttekintése rengeteg időbe és energiába került, és ilyen keretek között sem tudtunk teljesen kimerítőek lenni. És innentől fogja folytatni Elodi az első három olyan területtel, amelyet beazonosítottunk. Köszönöm szépen, mondja el, Elodi. Az első tehe, terület tehát, amit beazonosítottunk, ugye a nyomozati intézkedések, és igyekeztünk itt az esetjogot figyelembe venni, mert elég intenzív um, jogalkotási tevékenység zajlott, illetve az elektronikus bizonyítékokról szóló jogszabály is megszületett. Tehát az első különbség, amelyet feltártunk, az az, hogy a um, hatóságok másként vesznek részt a munkában, tehát például a titkosszolgálatokra másképp támogatnak, és így tovább. Előfordulhat például az is, hogy van, ahol a rendőrség, van, ahol az ügyész, vagy pedig a bíró jár el, és aztán az ilyen intézkedések esetén meg kell jegyezni, hogy nincsen közös meghatározás. Tehát nem tudnak megállapodni gyakorlatilag a tagállamok arról, hogy mik a kényszerítő intézkedések, és ami mindennek a határokon átnyúló együttműködésre való hatását illeti, azt mondhatjuk el, hogy az érintett hatóságok kevésbé rugalmasak, és plusz terhet jelent nekik ez, ugye nem csak az igazságügyi hatóságok vennének ebben részt. De hogy egyáltalán idáig eljussunk az együttműködésig, már azt látjuk, hogy a tárgyalások is nagyon összetettek. Tehát a korábbi ambiciózus intézkedések igencsak felhígultak néhány évnyi tárgyalás után. Például az EPO esetében ugyanez, ugye egy egyszeri nyomozati hivatal helyett egy laza, központosított szervezet lett belőle. Aztán még az is problémát okoz a tagállamoknak, hogy az illetékes hatóságot egyáltalán beazonosítják, Tehát kihez kell címezni egy ilyen kérést, egy ilyen nyomozati kérést. Tehát gyakorlatilag egy kicsit összefolyik itt a határvonal az administratív, a büntető jogi terület között, a jogi területek között is, tehát a közigazgatási jog és a büntető jog között is, és ez bizony komolyan veszélyeztetheti a az alapvető jogokat is, mert lehet, hogy nem tudják az érintettek, hogy most akkor milyen jogi biztosítékokat kell alkalmazni, a büntetőjogiakat vagy a közigazgatási jogiakat. És ne felejtsük el, hogy a büntetőjogi oldalon ezek a biztosítékok sokkal robusztusabbak és aztán a második terület, amit vizsgáltunk, a befogadhatósága a bizonyítékoknak, és azt is megnéztük, hogy a nem szabályszerűen gyűjtött bizonyítékok befogadhatók-e. Erre ugye nincsen Európai Uniós szabály, és általában is eltér a helyzet a tagállamokban, eltérnek a szabályok, tehát vannak olyan tagállamok, ahol a kínzás során begyűjtött bizonyítékok elfogadhatatlanok, más tagállamokban pedig egész egyszerűen a bíróra bízzák, hogy most ezt a bizonyítékot figyelembe veszi, vagy sem. Ami a jogalkotási hatást illeti, ugye nincs Európai Uniós szabály, ezért az EU kétszintű rendszert alkalmaz, és erre támaszkodik, attól függően, hogy milyen eszközről van szé. A közös nyomozati csoportok, illetve az EPOK esetében itt ugye a végrehajtó állam joga alkalmazandó, tehát a locus actum vérvényesül, a másik eset az, hogy a kérő tagállam jogszabályai alkalmazandóak, a fórum regitaktum elvről van szó, de a az EO irányelvben például nagyon nehéz megérteni egyáltalán a formalitásokat, az eljárásokat, amiket követni kell, és nagyon nehéz ellenőrizni, hogy hogyan gyűjtötték a bizonyítékot. Úgyhogy ehelyett mit csinálnak a tagállamok? Egész egyszerűen nem ellenőrzik azt, hogy hogyan történt a bizonyítékok gyűjtése. Ez egy tendencia, nem minden tagállamra jellemző, de a nemzeti jelentésekből, illetve az interjúkból ez derült ki, és ez azonban azért problémás, igencsak problémás, mert a, képzeljük el a védelmet, aki meg akarja támadni a bizonyítékokat, de olyan bizonyítékot kellene, hogy megtámadjon, amelyről azt sem tudja, hogy hogyan gyűjtötték. És ez az alapjogokat komolyan sérti. Az utolsó aggályra okot adó terület az pedig ugye az egyenlőség, a védelmi lehetőségek egyenlősége. Ugye ez azt jelenti, hogy mind a két oldalnak ugyanolyan szinten kell lenni, a vádnak és a védelemnek is a határokon átnyúló ügyekben. Például, hogyha a védelem a saját vizsgálatát szeretné lefolytatni, annak érdekében, hogy bizonyítékokat gyűjtsön, akkor nyelvi eljárás, jogi és egyéb akadályok akadályokba fog utközni, ugye, és még egyéb akadályokba is, hiszen el kell, hogy utazzon a másik országba, és ott kell ezt az egész eljárást lefolytatni, tehát ez nagyon megnehezíti a dolgokat. És most pedig akkor nézzük az őrizetet, a tárgyalás előtti őrizet területét. Ez a negyedik terület, amelyet vizsgáltunk, amely aggodalmakra ad okot. Itt is különbségek vannak ugyanis a tagállamok között ezek a rendszerek jelentősen eltérnek egymástól. Például az időtartamban vannak olyan tagállamok, ahol van maximális időkorlátja az ilyenfajta tárgyalás előtti őrizetnek, és ahol egyáltalán van időkorlátja, az is változik, de vannak olyan tagállamok, ahol egyáltalán nincs időkorlát, de közben a tárgyalás előtti fogvatartás esetében mégiscsak alkalmaznak az egyes szakaszokban határidőket, és nagyon-nagyon eltér egymástól a tagállamok között az is, hogy milyen kritériumokat vesznek figyelembe. Tehát mi eredményezi azt, hogy valakit előzetesbe helyeznek, és itt azt láttuk, hogy a nemzeti rendszerek közötti különbség az az, hogy mekkora gyanúnak kell a fennállni ahhoz, hogy valakit őrizetbe vegyenek előzetesen. És a legutolsó különbség csoport, az pedig az alternatívák között van, tehát hogy a fogvatartás helyett milyen alternatívákat alkalmaznak a tagállamok. Ezek a különbségek azt jelentik, hogy a határokon átnyúló együttműködés eh, igen komolyan megnehezedik, a kölcsönös bizalom, kölcsönös elismerés nehezebbé válik, hiszen eh, az előzetes fogvatartás eh, fogvatartást másként értelmezik az egyes tagállamok, és ennek a szabályait is másképp alkalmazzák. Természetesen, hogyha hosszú ideig tart egy ilyen előzetes fogvatartás, akkor az már a személyes jogokat is veszélybe sodorja, és ezt a gyakorlatot egyes tagállamokban nem tolerálják, itt egész egyszerűen elutasítják támogatják azt, hogy végrehajtsanak ilyen kéréseket, hogyha az érintett tagállam ugye úgy ítéli meg, hogy az előzetes fogvatartással visszaélne a másik a kérő tagállam. Aztán az alternatívák között is ugye vannak különbségek, és ez viszont ö, az az keret keretdöntést, ugye az európai felügyeleti parancsok keretrendszerét, és egész egyszerűen erre nem támaszkodnak a tagállamok erre, mert hogyha ezt megpróbálják, akkor kiderül, hogy nem kompatibilisek egymással a nemzeti rendszerek. Tehát ezt az eszközt egész egyszerűen nem használják ki, és ezt még az is súlyosbítja, hogy nincsen se kommunikáció, se, sem érdemi párbeszéd a tagállami hatóságok között. Most rátérek az ötödik területre, ez pedig a fogvatartás körülményeit érinti, tehát hogy ezt hogyan értelmezik. Különösképpen ugye a jól ismert Aranyosi és Kaldaráró esetben meghozott Európai Bírósági döntés után. Nyilván önök is ismerik az Aranyosi és Kelderáró ítéletet, amelyet 2016 áprilisában hozott meg a bíróság, és ugye tudják, hogy gyakorlatilag ez az ítélet eh, adott zöld utat a végrehajtó hatóságoknak arra, hogy megtagadják valakinek az átadását, hogyha eh, okuk van azt feltételezni, hogy a kért eh, a kiadatni kért személy embertelen, méltatlan bánásmódban fog valószínű részesülni. Ilyen esetben a hatóságok a kérést kiadó tagállam hatóságaitől további információt kérhetnek a fogvatartás feltételeiről. Ezt az ítéletet egyébként a 2018. július 25-i ítélet egészítette ki az úgynevezett ML ügyben. A tagállamok között itt is jelentős eltérések vannak már, ami azt illeti, hogy milyen forrásokra támaszkodnak, amikor megpróbálják eldönteni, értékelni, hogy a kiadatást teljesítsék-e vagy sem. a ilyen kérések is eltérnek egymástól, vannak amelyek részletesebbek, vannak amelyek kevésbé. Előfordul, hogy a végrehajtó hatóságok még az információs kérésen is túllépnek, és azt mondják, hogy akkor történhet meg a kiadatás, a bizonyos garanciákat megkapnak, vagy bizonyos feltételek teljesülnek. Például mondjuk, ha külön cellát biztosítanak a másik állam hatóságai a kiadatott személynek. Ez mondjuk üdvözlendő, de azért azt el kell mondani, hogy a, ezek a gyakorlatok komolyan befolyásolták a kölcsönös elismerést és a kölcsönös bizalmat. Egyrészt voltak késlekedések az európai letartóztatási parancs végrehajtásában, de akár odáig is elment a helyzet, hogy megtagadták mondjuk a kiadatást. Mondok egy példát, egy német esetet, ahol 2014-ben a legfelsőbb bírósághoz utaltak egy ügyet a fogvatartási körülmények miatt, egy um, európai elfogató parancs esetében. 40 ügyről volt szó 2016 óta. Tehát igen, nagy a kockázata annak, hogy elválik egymástól a úgynevezett jobb körülményeket biztosító börtönökkel rendelkező tagállamok csoportja és a többieké. Tehát egyfajta válogatás valósulhat meg, úgymond, hogy a jobb börtönkörülményekkel rendelkező tagállamokba megvalósulhat a kiadatás. Ez a rendszer komoly különbségeket mutat, és ugye azok a tagállamok, ahol jobb, körül, jobb körülmények vannak, a kiadott személynek tudnak ilyen garanciákat, illetve a, a kiadatást végző hatóságoknak tudnak ilyen garanciákat biztosítani, de ugye a többi tagállam pedig nem. A garanciák és biztosítékok rendszere azért nem működik Európai Uniós szinten, hiszen előfordul hogy több tagállam esetében, hogy nem tudnak mondjuk nagy mennyiségű személynek jó körülményeket garantálni, tehát külön cellát és így tovább. És nem csak az európai letartóztatási parancsról van szó egyébként, amikor ez nehézségeket okoz, hanem az összes együttműködési mechanizmus esetében problémás ez, ahol fogvatartásról van szó és a, például a rabok átadásáról szóló keretdöntés is ide tartozik. A hatodik terület, amely a jogtalan fogvatartásról szól, a határokon átnyúló eljárások esetén, és szintén aggályos, és szintén ezt vizsgáltuk, ugye a kompenzáció, tehát hogy a jogtalan fogvatartás esetén milyen kártérítést fizetnek, de erre most nem fogunk kitérni, mert rövid az idő, úgyhogy inkább a hetes területre ugrok. Ez ugye a gyanúsított létében megtartott tárgyalások témaköre, és itt is komoly különbségek vannak a tagállamok között, és ez is akadályozza emiatt a határokon átnyúló együttműködést. De mivel szorít bennünket az idő, ezért szintén a tanulmányra irányítjuk a figyelmüket, és nem fogok részletekbe bocsátkozni, és akkor már csak két területünk van. amelyet vizsgálunk. Az egyik terület az áldozatoknak juttatott kártérítés, tehát a 8. és 9. téma is az áldozatok jogairól szól. E, fontos fejlemények következtek be az EU-s jogalkotási nyomás miatt a tagállamokban, de még ettől függetlenül azért elég sok a különbség, tehát eléggé egyenlőtlen a helyzet a tagállamok között. A kártérítés, amelyet az áldozatoknak biztosítanak, szintén eltér. 2004-ben fogadtak el egy irányelvet a határokon átnyúló kártérítésről, de ez az irányelv nem harmonizál az idő határok esetében sem, az eljárások esetében sem, és az összegek esetében sem, úgyhogy elég sok a különbség és a diszkriminatív bánásmód. Elképzelhető, hogy egy tagállamban valaki sokkal kevésbé kerül olyan helyzetbe, hogy kapjon kártérítést, másút meg igen. Aztán nézzük az áldozatok védelmét. Itt is ugye két fontos eszköz van, amelyet elfogadtak az Európai Védelmi Parancs. Ugye itt a büntető eljárások esetén adnak védelmet az áldozatoknak, és ugye a civil védelmi lehetőségeket pedig az LPM e rendelet szabályozza. Most nem tudunk itt a védelmi parancs részleteibe bocsátkozni, de ezt is érdemes megvizsgálni, az egyes tagállamokban a végrehajtás különböző. De hát mégis milyen következtetéseket vonhatunk le mindebből, mit tettek a tagállamok és az Európai Unió, hogy ezeket a különbségeket valahogy sikerüljön megszüntetni vagy csökkenteni voltak olyan tagállamok, amelyek gyakorlatilag vakon bíztak egymásban, tehát a gyakorlati együttműködést részesítették előnyben, például nem vizsgálták meg, hogy hogy gyűjtötte a másik tagállam a bizonyítékokat, csak felhasználták ezeket. Aztán voltak azok a tagállamok, akik egy kicsit vonakodtak, és igyekeztek a jogok, a lényegi jogokat megőrizni, megvédeni, tehát az ő bizalmukat ki kellett érdemelni. De aztán voltak olyan tagállamok, amelyek egyre inkább vonakodóak voltak, gyanakodtak, és például a Karta 4-es cikkének a megsértését nem nagyon tolerálták. És akkor mit tett az EU? Ezt látván igyekezett az eljárás jogi irányelveket elfogadni, közelíteni, és igyekezett együttműködést segítő eszközöket bevezetni, hogy az érintett szereplők együttműködését könnyítsék, és ahol nagyon nehéznek bizonyult a helyzet, akkor egész egyszerűen visszautalt mindent a nemzeti jog területére, tehát például a jogorvoslat esetében nincs harmonizáció, és ott maradt a tagállamok hatásköre. Hát e, mindez működötte? Nem igazán. A kutatás alatt kiderült, hogy nagyon hosszas és nagyon összetett, bonyolult tárgyalásokra van szükség. Ugye az EIO és az EPO jogszabályok esetében négy év kellett, és sajnos az ambiciózus intézkedéseket gyakran felhigították. Aztán ugye az európai letartóztatási parancs és más problémák is, más területek esetében is felmerült, hogy nem jól hajtják végre a kérelmeket, és aztán ez oda vezet, hogy nem kompatibilisek a rendszerek a tagállamok között, vagy ők ezt úgy látják, de az is előfordult, hogy nem ismerik el a rendelkezésre álló eszközöket, vagy nem használják őket ki, és az európai letartóztatási parancsra is igaz ez egyébként. Nagyon sok kérés blokkoltak, vagy egész egyszerűen nem élnek ezzel, de az EPO irányelvre is igaz Sajnos ez az irányelv nem túl sikeres, és a felügyeleti intézkedésekre is ugyanez igaz a tárgyalás előtti időszakban, tehát ugye az előzetes fogvatartás sem túl sikeres. Kérem, hogy térjenek rá az ajánlásokra, mondja az elnök. Akkor a munkát végeztek, hogy igen sokat lehetne erről beszélni, viszont itt van velünk két előadó, aki szívesen tenne fel kérdéseket, úgyhogy ha lehet, akkor de ne, ne, ne, ne, hát ne hagyják most azonnal abba, mondja az elnök úr, nyugodtan menjenek végig az ajánlásaikon, hiszen az nagyon fontos, és akkor utána megválaszolhatják a kollégák kérdéseit. <clears throat> Jó, tehát akkor nézzük az ajánlásokat. A következőt javasoljuk, a puha jogi eszközök, a gyakorlati eszközök és jogalkotási intézkedések keverékét javasoljuk. Hogyan tudnánk ezt összefoglalni? A puha jogi és gyakorlati eszközöket itt soroltuk fel ezen a dián. Tehát fejlesztenek ki képzési és egyéb tájékoztatási tevékenységeket annak érdekében, hogy a képzést minél többen megkaphassák, tehát a szolgáltatás nyújtókat is be kellene ebbe vonni, mert a szolgáltatás nyújtók szerepe egyre fontosabb lesz, és ez ki is derült az elektronikus bizonyíték jogszabályból. Azt is javasoljuk, hogy a képzés témája az Európai Uniós eszközök. Legyenek olyan Európai Uniós eszközök, amelyeket nem reklámoztak annyira eddig. És azt is javasoljuk, hogy útmutatást, illetve támogató eszközöket adjanak a joggyakorlóknak, igyekezzenek a párbeszédet erősíteni, a, természetesen a, a, az igazságügyi szereplők között, de ne csak a tagállamok között, hanem az egyes tagállamok szervei és az EU között és a bíróság között, az Európai Bíróság között, és azt is javasoltuk, hogy az Európai Unió pénzügyileg is támogathatna több különböző területet, például a nyomozati intézkedéseket, a fogvatartási feltételek javítását, a jogtalan fogvatartással kapcsolatos kártérítési mechanizmusok közelítését, illetve az áldozatoknak nyújtott kártérítést határokon átnyúló ügyekben. És aztán a jogalkotási intézkedések összefoglalása következik. Először is az eddigi vívmányokat kellene konszolidálni, és a kiskapukat megszüntetni a végrehajtásban, erre pedig monitoringra van szükség. hol lehetne rövid távon jogalkotási munkát indítani. Először is a minimum szabályok esetében a fogvatartási körülményekről lehetne minimál standardokat lefektetni, ugyanúgy a bizonyítékok befogadhatósága esetében is le kellene fektetni, vagy le lehetne fektetni ilyen minimum szabályokat. Aztán az igazságügyi felülvizsgálat esetén a kereteket meg lehetne erősíteni, például az előzetes fogvatartásnál, de itt is érvényesek az elmondottak a bizonyítékok befogadhatóságára. És aztán az áldozatok ártalanítása, vagy pedig a határokon átnyúló esetekben a jogtalan fogvatartás esetében adott kártalanítás egy ilyen terület, ahol rövid távon jogalkotási megoldásokat lehetne bevezetni. Megnéztük a közép és a hosszú távot is, de most ezeket nem mondom végig, hanem kérem, hogy a tanulmányt olvassák el. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az előadást. Az egyik képviselőnk az e-bizonyíték e, jelentéstevője, a büntetőeljárás irányelvnek is jelentéstevője volt, és Katrin Csinicsi bíra, ő pedig e, az eljárás joggal foglalkozó gyermekek számára nagyon fontos munkát végeztek, és készült egy összehasonlító országjelentés. Remélem, hogy mindez segíti majd a jelentéstevőinket a büntető eljárások témájánkban, illetve eljárások témájában. A szakbizottságunk büntetőjoggal és polgárjoggal foglalkozik, számos anyaggal foglalkozunk, de um, az előbbi téma meghatározó szakbizottságunk számára Olvastam a szöveg egy részét, amíg önök megtartották az előadásukat, és van egy kérdésem az EV-ről, európai letartóztatási parancsal kapcsolatban. Először Katarina kapszót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes tanulmányt, mielőtt kérdést fogalmazok meg, lenne egy megjegyzésem. Néha az a benyomásom, hogy a tanulmány nagyon sokat segít, számos információt tartalmaz, de elképzelhető az, hogy közkampányt kell indítani a digitális szolgáltatásokról, azért, hogy ne csak néhány szakértő és szervezet érzékelje ezt, hanem egy szélső körben hívjuk fel a figyelmet ezeket a, ezekre a kérdésekre. A Facebookot és egyéb médiát jó értelemben is fel lehet erre használni. Nagyon örülök annak, hogy előadásukban említették a um, um, vak bizalom kérdését. Um, nyilván meg kell bízzunk egymásban itt a parlamentben, de nem a, bizalom hiánya a probléma, hanem a hiányos tudás, a gyakorlati szakemberek nem rendelkeznek megfelelő tudással, illetve nagyon különbözőek a e, jogrendszerek. Emiatt régóta folyik vita a tárgyalás előtti e, e, fogvatartás témájában. Néha felmerül a túl, korai túl késő fogalma. És van egy kérdésem a kompenzációval kapcsolatban. Kompenzáció természetesen fontos eszköz, de hogyha engem nagyon korán eh, tesznek börtönbe tárgyalás előtt, akkor lehet, hogy egy évet töltök börtönben, haza küldenek innét, és még csak el sem eh, indult a per ellenem, de az életemet már tönkretették. Milyen kompenzációt lehet kialakítani erre? Azt gondolom, hogy itt eh, lépésenként kell haladni, és nagyon fontos eh, a tagországi rendszerek megváltoztatása, a kompenzáció, mint pénz, nem fogja ezt a problémát megoldani. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy támogatnunk kell az áldozatokat. Ön beszélt az áldozatok védelméről, de azt gondolom, hogy a bűncselekmény eh, után az áldozatokat is támogatnunk kell. Sokat beszélünk az elkövetőkről, de nem támogatjuk megfelelő módon a az áldozatokat. Ez nem csak a terrorizmus kapcsán fontos, hanem az összes erőszakos bűncselekmény kapcsán. Egyetértek önökkel abban, hogy nagyon fontos több figyelmet felkelteni, azzal kapcsolatban, hogy az európai elfogató parancsal kapcsolatban eh, mi legyen. És csak egy utolsó megjegyzésem van még. Az elnök, az, elnök a, említette az e evidencián bizonyítékot. Nagyon fontos harmonizálni rendszereinket, ahelyett, hogy újabb EU-s intézkedéseket hozunk, az európai nyomozati parancs egy éve létezik, most beszélünk az e bizonyítékokról, de tudjuk, hogy a gyakorlatban ez nem fog működni a rendszereink különbözősége miatt. Nagyra értékelem javaslataikat, és ahogy említettem az elején, lehet, hogy további kampányra van szükségünk ahhoz, hogy több figyelmet keltsünk fel mielőtt az e bizonyítékokra rátérünk, nagyon fontos az emberi vetületet is megvizsgálni. Az európai elfogató parancsal kapcsolatban lesz majd egy kérdésem, de először Katerina. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm a vendégeinknek a tanulmány bemutatását. Nagyon érdekes, és talán több időre is szükség lett volna, hogy ilyen részletes tanulmányt bemutathassanak, de az ajánlások is nagyon fontosak, és a megfigyeléseik is nagyon hasznosak, és meg is erősítik azt, ami fokozatosan kiderül, azt a képet, tehát hogy milyen nehéz a kölcsönös bizalmat kialakítani. És hát ugye Birgit, aki most előttem szólt, mondott is erre egy példát, tehát hogy ugyanazok a lépések bevezethetőek legyenek az tagállamokban, még egyelőre nehéz. A tagállamok közötti különbségek akadályozzák ezt. Nekem rengeteg kérdésem van, meg egy észrevételem is. Talán hasznos lenne, hogy Birgit is mondta, hogyha részlesebben megismerhetnénk az ilyen tanulmányokat, ez nagyon hasznos lenne, de meggyőződésem, és a szakértők is elmondták, hogy az egyik legfontosabb aspektus amely lehetővé teszi a teljes együttműködést a tagállamok között, az pontosan az, hogy egyenlő szinten legyenek a, az információk, tehát hogy képezzék a tagállami érintetteket, legyen képzés európai szinten is. Tehát ez egy szükséges eszköz. Ezután az észvétel után két kérd, észrevétel után két kérdést tennék fel egy technikaibbat és egy általánosabbat. A konkrét kérdés ugye az a bizonyítékok befogadhatóságát illeti, és én szeretném pont itt a tanulmány fényében megkérdezni, hogy mit gondolnak a szakértők. Ugye azt látták, hogy a tagállamok különböző szabályokat alkalmaznak a bizonyítékok befogadhat esetében, ugye mindenki más szabályokat alkalmaz, ugye van, ahol kizárják, van, ahol döntenek, hogy befogadható-e vagy sem egy-egy bizonyíték a, vajon a, a, hogy befolyásolja ez a jövőbeni Európai Ügyészség vizsgálatait. Ugye önök ismerik ezt az új szervet is, amely megkezdi a munkáját. Tehát, hogy hogyan működne akkor ilyen körülmények között ez. És a kiskorúakra szívesen kitérnék, de nem fogok sok időt elvenni, mert a kollégáimnak is szeretnék lehetőséget adni a kérdezésre, inkább az áldozatok jogairól kérdeznék. Én a TER szakbizottság tagja vagyok, és a következtetéseinket igyekszünk levonni például abból is, hogy azon kapcsolatban is, hogy legyen európai koordinációs központ, pontosan azért, hogy lehessen garantálni, hogy minden egyes áldozat, nyilván lehet terrorcselekmény áldozata, meg más áldozat is, itt a terrorcselekményekről van szó, bármilyen tagállamban is következzen ez be, kaphasson kártérítést egy ilyen esemény után, amely nem a saját hazájában érintette. Köszönöm. Thank you, Catherine. Köszönöm szépen, Katrin. Szeretnék feltenni egy kérdést arról, hogy amikor önök egy ilyen tanulmányt készítenek, akkor a kölcsönös elismerés, és a különböző öm, eszközök kérdése, vegyük például az európai elfogadó parancsot, Ezek az eszközök idővel úgymond beérnek. Vegyük az európai eh, elfogató parancsot, az arányosság kapcsán merültek fel az elején problémák, eh, a kisebb bűncselekmények kapcsán nagyon sok reform, ezen jellegű eszköz, eszközekkel kapcsolatban úgymond kialakult a eljárásokban, és utána láttuk azt, hogy az európai elfogató parancs elfogatottsága erőteljesebbé vált, és Kinicsi asszony említette a bíreképzését, a jobb döntéshozatal, most pedig globális szinten az egyik legjobb eszköznek tekintik. Hát hogyan jutunk el e, eddig más területeken is? Ön beszélt a harmonizációról, a rendszerek jobb együttműködéséről. Hogy érik el azt, hogy az európai elfogató parancs, amelyet nagyon sokat kritizáltak az elején, egy jó eszközé vált. És van egy, széle, van egy szélesebb körű kérdés is. Ön beszélt a fogadtatás körülményeiről. Itt van egy jelentős külső tényező, például megnézzük Németországot, Úgyhogy én német eljárásban lennék, német bíróságon, ahol a fogvatartási feltételek jobbak, mint mondjuk más országokban, akkor ez azt jelenti, hogy nagyobb a késlekedés az Európai Elfogató Parancs keretében az említett probléma miatt, vagy pedig arról van ez szó, hogy önök egy gyakorlati fejlesztést szorgalmaznának. Tehát nem kéne talán az eszközt hibáztatni, hanem azt előtérbe helyezni, hogy hova szeretnénk eljutni. A képzés, fogvatartás. Azt gondolom, hogy mindez egy nagyobb képbe illeszkedik, és, és nem feltétlenül kell az európai elfogató parancsot folyamatosan támasztani, hiszen ez az euroszkepticizmus eszközévé is vált. Ön nagyon sok kérdésről beszélt a harmonizáció kapcsán, és azt gondolom, hogy ezek alapvető kérdések a standardokhoz kapcsolódnak a különböző országokban. Legfontosabb a jó harmonizáció, amely működőképes. Az Európai elfogadó Parancs működőképes, ennek alternatívája nem jó. Ez azt jelentheti, az 50-es konvencióra jutunk vissza, amikor rengeteg évbe tellett, amíg bűnözőket eh, ki lehetett adni egyik országból a másikba. Birgit Szippel megértésére térnek, térnek vissza. Nem kéne um, szorgalmaznunk azt, és jobban bemutatnunk, hogy a harmonizált büntetőeljárás jog óriási előnyöket jelenthet a polgárok számára, ami emberi életüket illeti. Hát, um, problémákat könnyebb megoldani. Viszont eh, a politikusok számos eszközt meg is tudnak támadni, mint például az Európai Elfogató Parancsot, de más eszközöket is. Az önök tanulmánya azt mutatja, hogy az alapdolgokat helyre lehet tenni. És eh, ha megnézem, Németországban az alkotmányjogi eljárás nem lehet harmadik országoknak eh, személyeket kiadni. Lehet, hogy Szlovákiában hasonló helyzet vagy népszavazás szükségeltetik ehhez. Tehát ez érinti a szuverenitás kérdéseit is. Szépen asszony feltette a kérdés, hogy nem kéne jobban népszerűsíteni azokat az intézkedéseket, amelyekről szó van a büntetőeljárásban, azért, hogy az emberek jobban értsék azt, hogy miről van szó, amikor megpróbálunk harmonizálni, illetve kölcsönös elismerést szorgalmazni. A fogvatartási feltételek talán egy ilyen nehéz pont. Ön a jelentésében beszélt ezekről a késlekedésekről, miért van ez így a fogvatartás körülményei miatt. Ugyanez vonatkozik a gyermekekre is, Csinicsi asszony tette fel ezt a kérdést, nem szeretnének gyermekeket börtönbe tenni, de bizonyos országokban ez megtörténik. Az a benyomásuk, hogy itt tovább kell lépnünk. Azt gondolom, hogy az EU számára ez egy sikertörténet, hogyha mindez sikerül hel, helyre tenni. Talán túl lelkes vagyok csütörtök reggel, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület számunkra, viszont defenzívek vagyunk, mivel ez a terület a szuverenitás kérdését érinti. Csinicsi asszony említette a bírákat, ez egy eh, puha jogot érintő terület. Amikor fájdalmas számomra az, amikor az európai eh, elfogadó parancsot megtámadták, és most nézzük meg, ez standardá vált már a világon. Köszönöm. After that, you don't dislike the European arrest warrant, but you know. Az európai elfogató parancsot így talán továbbra is kedvelik, remélem. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat. Questions? Köszönöm a hozzászólásokat és a kérdéseket. To, to answer or react to, to all. Megpróbálok mindegyikre egyszerre reagálni. Először talán annyit mondanék el, asszony, hogy főként a kertérítés kapcsán az indokolatlan előzetes letartóztatás a határon átnyúló ügyekben. Nos, évek óta beszélünk már erről. Sajnálatos módon ez nem nagyon került napirendre. Egy érdekes tanulmányt végzett az IGN, e az EIN, az Európai Igazságszolgáltatási Hálózat, amikor is a különböző nemzeti rendszerek különbségeit elemezték, és különböző példákat hoztunk arra, amikor is nem kaptak kárpótlást, annak ellenére, hogy hosszú időn keresztül voltak letartóztatásban, vagy előzetes letartóztatásban, illetve amikor kaptak is, nagyon nehéz volt kárpótláshoz jutniuk bármelyik érintett tagállamtól. azt hiszem, hogy ehhez kölcsönös elismerés, a kölcsönös elismeréshez pedig kölcsönös bizalom szükségeltetik. A bírák képzését említették, a védő ügyvédek képzésének kérdése ugyan ilyen fontos. az Európai Unió egyébként jó néhány lépést tett már ez ügyben. Nagyon sok ilyen esetről egész egyszerűen nem tudnak annak ellenére, hogy rengeteg jó érv és eszköz lenne a kezükben. Próbálok a jegyzeteimből puskázni itt egy kicsit most. Talán visszatérve az elnök úr megjegyzéseire, egyetértek önökkel abban, hogy eljutottunk arra a pontra, amikor is a kölcsönös elismerések ügyében némileg javult a helyzet, Az európai elfogadó parancs egy igazi siker történet. A korai hibákat, mondjuk úgy, hogy gyerekbetegségeket részben sikerült e, kijavítani, az arányosság kérdését például, de a fogvatartás körülményei ügyében úgy tűnik, hogy még maradtak hiányosságok. a meglévő normák ügyében az Európai Emberjogi Fórumok ezzel egyébként rendszeresen foglalkoznak. Azt hiszem, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy minimális normákkal rendezzük ezt a kérdést e tekintetben egy jogalkotási kezdeményezést eh, elfogadni eh, kívánatosnak tűnik. Van-e az alapszerződésben egyáltalán jogalap arra, hogy az Európai Unió ezügyben beavatkozzon, bármit tegyen? Nos, em, ú, mi úgy érezzük, hogy van az Európai Uniónak jogalapja, és a jelentésünkben emellett jó néhány indokot is felsorokoztatunk. A minimális normák és a fogatartás körülményei ügyében az Európa Tanács normái már most is léteznek, csak egész egyszerűen nem használják ezeket a tagállamok, ezeket nem nagyon tartják tiszteletben, és politikailag a legnagyobb kívást azt jelenti, hogy eh, ez ügyben valahogy áttörést érjünk el ehhez pedig politikai szándék kell. Az Európai Védelmi Parancs kapcsán az EPO egy igencsak összetett eszköz, és bizonyan nem jogszerűen gyűjtött bizonyítékok befogadhatatlansága, vagyis bíróság előtt nem figyelembe vétele ügyében egyelőre nem túl fényes a helyzet. A kölcsönös bizalom és egymás ismerete, ez egy nagyon érdekes kérdés. Az uniós eszközök esetében nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a kölcsönös bizalomra. Információ kérést azért nyújtanak be, mert a kölcsönös bizalmat aláisták. Az a baj, hogy erről döntenek, akkor a kiadó államtól kapott információ alapján teszik ezt, amiben bízniuk kell, hogy ez valóban megfelelő információ. Tehát ez egy, bizalomi bizalmi kérdés, ami egy ördögi kör. Ha egymás kölcsönös ismeretről nem beszéltünk, akkor legalábbis minimális normákra szükség van, ez legalábbis egy módja annak, hogy a tagállamok a büntető eljárási rendszerükkel kicsit tisztában legyenek. Kérem, hogy próbáljam most már befejezni, mert kifutunk az időből. No, I, I just want to, to... Nos, elnök úr, tényleg nagyon röviden had térjek vissza a varázs szóra, ami szerintük a legfontosabb, ez pedig a holisztikus megközelítés. Most, hogy a kölcsönös elismerés eszközei bizonyos fokú érettséget mutatnak, van egy ilyen varázs eszköztár, amit az Európai Unió létrehozott az együttműködés területére, és a különböző eszközök, az eddig elfogadott eszközök együttes működése az, amit jó lenne most már megvalósítani, igazság szerint. Köszönöm, köszönöm szépen mindkettőjüknek. Nagyon érdekes, fontos munka ez, és jó volt, hogy erről beszélhetünk itt. Biztos vagyok benne, hogy a büntetőeljárás kérdéskörével nem utoljára foglalkoztunk itt a szakbizottságunkban is. Már csak azért is, mert annyira fontos része a munkának, amely néha, mintha háttérbe szorulna. Még egyszer köszönjük szépen, reméljük, hogy újra találkozunk itt szakbizottságban. Köszönöm, köszönöm szépen még egyszer, és tovább kell lépnünk a 16-os napi rendi pontra. Elnézést kérek John-tól, hogy kis késéssel kezdjük ezt a napirendi pontot. Hát eh, csütörtökönként ez elő-elő fordul. Nem is húzom tovább az időt, hanem megadom Lenárc úrnak, hogy a Digitális Európa programmal kapcsolatban a véleményét vezesse fel. Az MFF egyik ágazati programjáról van szó, emlékeztettem a kollégákat, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem gond, hogy kicsit késve kezdünk, mert az előző vita szerintem érdekes és fontos volt. Jó, hogy meghallgathattam ezt. Nos, úgy gondolom, hogy a szakbizottságunk számára releváns részletekre kellene koncentrálni, hiszen a célunk az, hogy az Európai Unió mesterséges intelligencia, kiberbiztonság és kapcsolódó területek terén a kapacitásunkat megerősítsük, én Emlékszem, amikor Tallinnban az európai állam és kormányfők találkoztak, ott is elég egyértelmű következtetéseket fogadtak el ez ügyben. Azt hiszem a véleményüket a házfalai között is legtöbben osztjuk. A digitális belső piaci stratégia keretére mindannyian emlékszünk. A program célja alapvetően az, hogy a stratégiában lefektetett célokhoz méltó eszközöket rendeljünk a jövőbeli digitális átalakításban, hogyha komolyan szerepet akarunk válni az Európai Unió részéről, akkor most kell valamit tennünk, mert a technológia sokkal gyorsabban változik, mint maga az Európai Unió. A nagy teljesítményű szemítás technika tekintetében, hogyha az Európai Unió nem elég vonzó, akkor a, a szakértőink más, a világ más részeire vándorolnak majd. Vannak azonban Európai Unión belül olyan cégek, illetve egyének, akik nagyon is piacképesek, illetve ennek a fejlődésnek az élén járnak, ugyanakkor a kiberbiztonság, mint hogyha háttérbe szörült volna, ez veszélyt jelent az európai társadalmak és gazdaságok számára. Nos, azt hiszem különösen ez utolsó pont ügyében, a kiberbiztonság ügyében e, a mi szakbizottságunknak nagyon is fontos mandátuma van. Nagy részt erről szól az én véleménytervezetem. A fő javaslatom tehát az, hogy a kiberbiztonságot komolyabban vegyük, például azáltal, hogy a mesterséges intelligenciával egy szinten kezeljük a program költségvetési szempontja része. Na, többé-kevésbé ennyit szerettem volna címszalagban elmondani, így bevezetésképpen, és természetesen a kollégák véleményét, javaslatait most pedig várom. A közös célunk az kell, hogy legyen, hogy az ITRE, mint főilletékes bizottságban ülő kollégáink megfelelő támogatást kapjanak tőlünk. Köszönöm szépen. Még egy képviselő van, aki hozzá szeretne szólni, és utána a bizottságot is meghallgatjuk. Tomás? Birgit. Uh, Köszönöm, elnök úr. Csak egy vagy két általános rövid megjegyzésem van. Teljes mértékben igaz az, hogy nagyon sok uh, uh, kisebb vállalkozás van, amelyek aktívak a digitális szférában, de le vagyunk egy kicsit maradva és nagyon örülnék annak, hogyha segítenénk a vállalkozásokat abban, hogy jobban igénybe tudják venni a digitalizációt, de egyben nagyon fontos, hogy az adatvédelmet és az alapvető emberi jogokat is tiszteletben tartsák. Tehát nem csak copy paste kell mindazt, ami már megvan, hanem új elemek kidolgozása is szükséges. A kiberbiztonság kérdését is hangsúlyoznám hiszen a digitalizációban örülünk a könnyű megoldásoknak, könnyű um, bevásárolni, hotelszobát foglalni, ezt mind otthonról megoldhatjuk, könnyűek uh, ezek a feladatok, de azt is látnunk kell, hogy a digitál, az új digitális világ új nehézségeket és tartokat, az adatokhoz való hozzáférést, az emberek manipulálását, és a, vállal, a választásokat is lehet manipulálni ezen keresztül. Illetve vannak, akik eladják az adatokat, e, és ezzel manipulálnak a választásokat világszerte. Ez azt jelenti, hogy ha elég pénze van valakinek, akkor megvásárolhatja valaki a választások eredményét. Azt gondolom, hogy ezzel a problémával is foglalkoznunk kell, annak érdekében, hogy aztán a végén mind a hatóságok, mind a polgárok használhassák az új lehetőségeket, viszont nagyon fontos a visszaélést, manipulációt megakadályozni, eh, illetve a polgárok jogait megvédeni, valamint az alapvető jogokat, az adatvédelmet tiszteletben tartani. Azt gondolom, hogy több pénzre van szükség a kutatásban, de a kisvállalkozásokat is jobban kell támogatni ebben a feladatban. Köszönöm. A határidő igen szoros. Zserom a jelentés elkészítéséhez, és hogyha mi véleményt készítünk, akkor az alapvető emberi jogi kérdéseknek szerepelniük kell a mi véleményünkben, amelyet az itre nek készítened kell. Október 16-a határidő. Tomás, köszönöm szépen. Elnök úrcsere váltok. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy Birgit után szólalhatok fel. Nem értettem teljesen azt, hogy ő az új digitális Európa programról beszélte 2021 eh, és 27 között, avagy eh, az általános elvekről, szabályokról beszélt, amelyeket eh, figyelembe kell vennünk. Hogyha általános szabályokról van szó, akkor egyet tudok érteni vele, de két megjegyzést szeretnék megfogalmazni az új programmal kapcsolatban. Az európai finanszírozás ellenőrzésébe kapcsolódtam, és két dolgot szeretnék elmondani. Nagyon sok program van, amelyek nem igazán hatékonyak, tehát minden alkalommal, amikor új programokról beszélünk, akkor legyünk óvatosak. Tartsuk szem előtt a program célját. Gyakran alakítottunk ki programokat, de a gyakorlatban ezek nem valósultak meg, az emberek nem tudnak erről, vagy nem ismerik a feltételeket, és a feltételek is változnak időközben, tehát a megvalósítás is javulhat. Másik megjegyzésem a következő, nem szeretnék eh, magáncégekbe pénzt pumpolni, úgymond. Azt szeretném, hogyha ez a program az országokat segítené. A cél az, hogy az államok javítani tudjanak az infrastruktúrájukon. Nagyon fontos az, hogy papírról átváltsanak papírmentes környezetre a tagországok. Néha nem lehet bizonyos űrlapokat online elküldeni, fizikailag el kell menni egy adott hivatalba, és papírformátumban kell benyújtani az anyagokat. Hogyha ezt az új programot támogatni szeretnénk, akkor fontos, hogy ez egy hatékony program legyen, már az elejétől fogva. Fontos, hogy az elejétől fogva legyen értelme, és a teljes időszakra nézve. Köszönöm. Köszönöm, a bizottság képviseletében szeretne valaki hozzászólni. I wish, I wish... Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen az értékes hozzászólásokat. Biztos vagyok abban, hogy a program kapcsán megfelelő backupot tudunk kialakítani, ami a kiberbiztonságot, adatvédelmet illetve hiszen a bizottságuk ezekkel a kérdésekkel folyamatosan foglalkozik. Az előző hozzászólót biztosítani szeretném arról, hogy nem nulláról indul ez a program, hanem olyan programokra támaszkodik, amelyek már léteznek, a CEF Telekom például, amely a közszér modernizációját célozza meg, az IZA 2, itt is a közszférát támogatjuk, Hát ezeket a programokat tovább visszük, ismert ez a program, és ezekre szeretnénk támaszkodni, illetve kibővíteni a, a feladatokat. Elhangzott egy további megjegyzés is. Mindez segít bennünket abban, hogy a kiberbiztonság, adatvédelem és az állampolgárok biztonsága témáit is megfelelően kezeljük. Az elhangzott megjegyzéseket magunkkal visszük. Köszönöm. Elnök, reméljük. A franc úr az imént megérkezett. Ő is hozzá szeretne szólni a vitához, majd ismét a jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen. A Digitális Európa program első ránézésre ambiciózusnak tűnik, 9,2 milliárd euró soknak tűnik, de hogyha ez 7 ére van elosztva, akkor évenként kevesebbet jelent, mint a Google vagy a Facebook éves árbevétele. Ez érthető, valahol el kell kezdeni, de azt gondolom, hogy tartalmi szempontból nagyon fontos, hogy ez megfelelően legyen kialakítva. Néhány megjegyzésem van a libét érintő kérdésekben. Az adatvédelmet nem lehet a kiberbiztonság melléktermékeként kezelni. Az adatvédelem szempontjából konform technológiák kialakítása, törvényi kötelezettség a hatos cégben, a kiberbiztonságról szóló részben. Nagyon fontos, hogy erről egy külön rész szóljon. Második pont a kiberbiztonságot általában plusz eszközként értékelik, de nincsenek eszközeink az élelmiszerbiztonságra, ehelyett minimális standardok léteznek, és törvényi keret. Mindegy, hogy tartalom megjelölésről van ez szó, nagyon fontos, hogy a kiberbiztonság horizontális szinten kive, illetve elvárás legyen. Ami a képzést illeti, itt is van még pótolni valunk, a kiberbiztonság abból él, hogy az it termékeket ellenőrizni kell. Éppen ezért a költségvetés egy részét a szabad szoftverbe szeretnénk investálni, ami a mesterséges intelligenciát illeti. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy szociális szempontból is, illetve etikai szempontból is um, ezeket erősítsük. Utalni szeretnék a nagy adatokról szóró jelentése, amelyet a Nagomes az elmúlt évben tárgyalt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Franz úr, Zseron, lezárnád a vitát? Igen, csak nagyon röviden. Köszönöm szépen az elhangzott megjegyzéseket. Megnézzük az alapjogokat, az adatvédelmet, a zöldek szociálisták megjegyzéseit jegyeztem. Ez a, szakbe, ez a szakbizottság abban a helyzetben van, hogy ezeket tovább vigye. És hogyha ezt erősíteni tudjuk a véleményben, akkor én ezt üdvözölném. Amit Zimendowski kolléga mondott, hogyha megnézzük a hatékonyságot, a hozzáadott értéket, akkor ezeket is nagyon fontos ebben a programban megerősíteni. Azt gondolom, hogy szükség van a közhatóságokra és a magánszektorra is, hogyha valóban el szeretnénk érni ezeknek, ennek a keretnek a céljait. A PPP-k szerepe rendkívül fontos. Köszönöm szépen! Szoros a határidő. De várom a közös munkát. Itt adta meg ezt a szoros határidőt. Gyorsan szeretnénk dolgozni a saját területünket érintő témában. Köszönöm szépen, Zseron, a munkádat. Ezeket a dolgokat komolyan vesszük, és köszönöm szépen az összes hozzászólást. Most áttérünk a visszafordítási irányelvre. Judit itt van. Ah, okay. I just got the updated list of shadows for this, so that's good, good to know. Megkaptam az árnyékjelentéstevők friss listáját, ez jó. We move to the presentation now by the Commission of the proposal for the recast of the 2008 return directive. A 2008-as visszafordítás irányelv átdolgozására térünk át. A bizottság mutatja be ezt a témát. Szeptember 12-én tettek javaslatot, és ez a javaslat az európai határ és partőrségi védelem megerősítésére, illetve a menedékjogi ügynökség megerősítésére is vonatkozik júniusi tanácsi határozat is foglalkozott ezzel. Szargentini azt a jelentéstevője ennek a témának, de először egy előadást hallgatunk meg a DG Home, Torti Derácsi úr tart egy előadást számos kérdésben, beleértve azt, hogy miért nem a hatástanulmány az átdolgozáshoz, azt gondolom, hogy ez egy kulcsfontosságú téma, amelyet jeleztünk. Felmerül bennem számos kérdés, de ezeket nyilván a jelentéstevőnk Judit fel fogja majd tenni. Tideracsi urat megkérem a DJ képviseletében, hogy tartsa meg előadását, és utána Judit Sargentini kap majd szót, hiszen ő a jelentéstevő. Nagyon örülök annak, hogy az árnyék jelentéstevőket is sikerült kijelölni, ők is szót kapnak majd. Tideracsi úr, parancsoljon 10 percben. Thank you very much, Chair. Uh, good morning. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt, tisztelt képviselőtársaim. Említette az elnök úr, hogy ez a javaslat a szeptemberi csomag része. Azt is említette, hogy az Európai Tanács júniusi következtetéséhez kapcsolódik. Nos, szerintünk ez a javaslat az elmúlt három év során gyűjtött tapasztalatainkon alapul, hiszen 2015 óta a 22 tagállam visszatérítési rendszerét tanulmányoztuk alaposan, és ezen információ alapján a szakmai, technikai információk alapján, hiszen személyesen látogatunk el ezekre a helyekre, elkezdtünk olyan follow-up munkán dolgozni, ami úgy éreztük, hogy jogszabályok formájában kell, hogy megjelenjen. A tavalyi év során ajánlásokat fogadtunk el, úgy éreztük, hogy úgynevezett puhább eszközökre is szükség lehet annak érdekében, hogy a nemzeti szintű visszatérítési rendszert valahogy vizsgáljuk. A Conte csoporton belül vizsgáltuk a visszatérítési kézikönyv felülvizsgálatát, az úgynevezett puha intézkedések ügyében eddig tudtunk elmenni. Vizsgálva tovább a elmúlt évek során a számok alakulását, arra a következtetésre jutottunk idén, hogy magát az irányelvet is módosítani kell annak érdekében, hogy úgymond áramvonalosítsuk az európai szintű szinten mindazokat az intézkedéseket, amelyekről úgy éreztük, hogy nemzeti szinten javíthatják ennek a rendszernek a működését, illetve a Frontex kapcsán javulhat a helyzet. Hét, a változásokat hét nagy kategóriába sorolnám, amelyeket javaslunk, és aztán természetesen az önök érdeklődése alapján az önök számára fontos témákban, részletekben is mehetünk Lássuk az első kategóriát. Ez alapvetően a menedékjog és a visszatérítési eljárás közötti kapcsolatot keresünk. Például a jogszerű tartózkodás definícióját próbáltuk módosítani. Ez nem csak főként, de nem csak menekült joggal kapcsolatos, hanem például a tartózkodási engedélyhez is kapcsolódik a visszautasított menekült jogi kérelmek esetében a fellebbezés eljárását is próbáltuk tisztázni annak érdekében, hogy a visszatérítési eljárás ne azonnal induljon be. A másik, a második kategória a jogorvoslatokkal kapcsolatos. Úgy érezzük, hogy a visszatérítési határozatokkal szembeni fellebbezésre vonatkozó szabályok jóval tisztába vál, tisztábbá válhatnak, így a tagállami eh, joggyakorlatot vizsgálva azt láttuk, hogy a felebezési eljárások kapcsán óriási különbségek vannak, éppen ezért úgy érezzük, hogy eh, világosabb, eh, egyszerűbb szabályok mindenképpen segítenének ez ügyben. A a változások harmadik kategóriája a harmadik országbeli állampolgárok, illetve az illetékes nemzeti szervek közötti együttműködési kötelezettségre utal. E cikk részletezi azokat a konkrét területeket, amelyeken elvárjuk a harmadik országbeli állampolgároktól, hogy együttműködjenek az illetékes nemzeti hatóságukkal, illetve maguknak az illetékes nemzeti szerveknek is megmondjuk, vagy megmondanánk, előírnánk, hogy pontosan milyen információkat hogyan kell kommunikálniuk az érintettek irányába, illetve az együttműködésnek mik a következményei. A negyedik kategória az az önkéntes távozással vonatkozik egyszerűsítették a szabályokat erre vonatkozóan, ugyanis a gyakorlatot vizsgálva, a tagállami rendszereket vizsgálva arra következtetésre jutottunk, hogy volt egy ilyen szürke terület az önkéntes távozás jóváhagyása, illetve megadása és megtagadása feltételei ügyében nem voltak világosak a tagállami gyakorlatok, éppen ezért a támogatott visszatérítés rendszerét szerintem ez segíteni. A legtöbb tagállamban működött ilyen rendszer. Úgy éreztük, hogy ezt pozitív százalékként meghatározva sokat javíthatunk a visszatérítések gyakorításán. Az ötödik kategória egy új kötelezettséget hozott, ami korábban nem volt meg, ugyanis ez arra kötelezni a tagállamokat, hogy olyan rendszereket dolgozzanak ki, amely lehetővé teszi, hogy a visszatérítési eljárásokat jobban kezeljék, dolgozzák fel, illetve hogy a fontos információkat a Frontex irányába jobban, gyorsabban, hatékonyabban kommunikálják, egyszerűsítve, könnyítve felgyorsítva a Frontex munkáját is, hiszen nyilván önök is tudják, hogy ugyanebben a csomagban próbáljuk a Frontex szerepét növelni ebben az egész visszatérítési procedúrában. Az új rendelkezés célja pedig pontosan ez. A hatodik kategória a fogatartással kapcsolatos. Felülvizsgáltuk a fogatartás szabályait, egy minimális küszöböt vezettünk be, amely korábban nem létezett, nem érintettük a fogatartás maximális idejét, ez a jelenleg irányában változatlan marad. Három hónap a minimális küszöb. Miért vezettük ezt be? Azért, mert vizsgáltuk, hogy a tagállamoknak mennyi időre van szükségük, hogy megbeszerezzék a dokumentumokat, megszervezzék a visszatérítés vagy a tolont eljárás részleteit, és a tagállamoktól kapott információk alapján úgy éreztük, hogy a három hónap az az időszak, amihez szükség van, amire szükség van ahhoz, hogy az ilyen visszatérítéseket megszervezzék. Persze ez a, az időszak lehet kevesebb, hogyha a harmadik beli eh, érintett személy önkéntes távozásra hajlandó. És a hetedik utolsó kategóriája változásoknak pedig egy új határ eh, eljárást vezet be, amely úgy érezzük, hogy a menekült jogi vagy menekült ügyi eljáráshoz kapcsolódik, a menekült ügyi eljárásra vonatkozó rendelettől nem teljesen függetlenül úgy éreztük, hogy a kettő ki kell, hogy jobban egészítse egymást, és a határ eljárása visszatérítési csomagban nyilván a menekültügyi csomagtól is függ, hogy arról hogyan alakulnak a tárgyalások, de egyelőre úgy látjuk, hogy a jelenlegi APR csomaghoz ez elég jól illeszkedik, és a cél és a célja az, hogy a menekültügyi határ eljárás vége és a visszatérítési eljárás kezdete között ne maradjon egy ilyen betöltetlen időszak, hogyha például egy ilyen harmadik országbe állampolgárt a határon fogva tartanak. Nos, ennyit szerettem volna elmondani, tehát, és köszönöm a figyelmüket, várom a kérdéseiket. Uh, Köszönöm szépen már is Szargentini asszonyra térünk rá. Parancsolj, Judit. Igen, köszönöm szépen, én úgy döntöttem, hogy a visszatérési irányelv témájára jelentkezem. Azt évről évről elmondtam, hogy a e, menekültügyi eljárásnak ez is része, de attól függ, hogy ezt hogy is fogalmazzuk meg, és kiderül, hogy nem vagyunk túl sikeresek e, a jogellenesen itt tartózkodó migránsok visszaküldésében ugye sosem térnek vissza nagyon sokan. Miért van ez így? Egyrészt azért, mert a másik oldal gyakran nem akarja visszafogadni az állampolgárait, és ugye mi sem nyújtunk legális útvonalakat, nem biztosítunk legális útvonalakat. Ez egy olyan probléma, amit nem oldhatunk meg a visszatérési irányelvben. Ez látszik, abban is, hogy mennyire nehezek a tárgyalások a visszafogadási megállapodások esetében. Ugye a harmadik országok azt mondják, hogy hát jó, rendben van, visszafogadjuk az állampolgárainkat, de akkor legyenek legális migrációs folyosók. Tehát én nem azt szeretném látni, hogy a visszatérési irányelv azt fogalmazza meg, vagy a visszatéréssel, visszaküldéssel az a probléma, hogy nem tartottuk őrizetben elég hosszan ezeket az embereket. Van egy új cikk, amely arról beszél, hogy az önkéntes távozást segíti. Ez kulcsfontosságú, és nagyon sok tagállamnak egyébként lehet, hogy van ilyen szabálya, de gyakorlatban ez eléggé alulfejlett. És ez a cikk még mindig egy picit korlátozott, a legtöbb cikk, a legtöbb változtatás az ugye leginkább arról szól, hogy nem működik együtt az érintett személy, és hogy rá kell kényszeríteni, hogy gyorsan térjen vissza a hazájába, és van egy nagyon érdekes lista itt, felsorolják a kritériumokat. Hogyan tudjuk eldönteni, hogy valaki esetében felmerül-e a szökés veszélye, vagy az eltűnés veszélye, és az egyik kritérium az, hogy nincsenek pénzügyi forrásai. Hát elnézést, melyik jogellenes migráns vagy menekült rendelkezik elég pénzzel, tehát melyik az, akinek, akire ez nem igaz, hogy nincsenek forrásai, és melyik az, aki nem jogellenesen lépett az EU területére. Hát a legtöbb emberre igaz ebből a listából legalább egy feltétel, úgyhogy ez nem sokat segít. Ami szerintem hasznos lenne, az inkább az, hogy lefektetni, ha lefektetnénk az önkéntes távozás alapjait, és erre szeretnék sok időt fordítani. És hát őszintén szóval, elnök úr, ez a jelentés egyébként nem olyan régen pottyant az ölembe, úgyhogy most még ott tartok, hogy azon gondolkodom, milyen lépéseket is tegyek, de mindenképpen szükséges, hogy megfelelő visszatérési politikánk legyen. Viszont a kiskapukat a tagállamokban kell betömni, a hibákat ott kell megszüntetni. És én úgy gondolom, hogy vannak egyfajta automatizmusok a tagállamokban, tehát ugye van egy kiutasítási határozat, és ezt utána beutazási tilalom követi, de hát ez egyáltalán nem hasznos, különösképpen, hogyha önkéntes távozásról van szó, és nem kapcsolja össze ugyan az önkéntes távozást a beutazási tilalommal, de azért látszik belőle, hogy erre lehetőség van, és szerintem ez megnehezíti azt, hogy az emberek elfogadják az önkéntes távozást, hogyha utána aztán rájuk nyomnak egy beutazási tilalmat, és elképzelhető, hogy mondjuk azért távoznak önkéntesen, hogy jogosan családegyesítést hajtsanak végre, de ezt ugye nem tudják megtenni, ha beutazási tilalmat rónak királyuk, és ez aztán az egészségenítésségre vonatkozik jó sokáig. Úgyhogy azért gondoljunk, egy, gondolkodjunk egy kicsit azon emberek fejével, akiknek semmilyen státuszuk nincs az EU-ban, hogyan lehetne úgy meggyőzni őket arról, hogy önkéntesen távozzanak, hogy ne legyen ilyen káros hatása ennek, tehát hogy ez működjön. Köszönöm szépen. Köszönöm, Judit. Köszönöm ezt a bevezetőt, megfogalmaztad az alapelveket, hogy hogyan is közelíted meg ezt a témát, és hogy említetted az elején is, hát a, a visszatérési irányelvvel valószínűleg senki nem a dicsőség kedvéért foglalkozik, vagy nem vállalja el ezt a dicsőségért, hanem azért, hogy tényleg eredményt lehessen elérni. Látom, hogy az árnyékelőadókat is kijelölték, és komoly szakértők került sor, komoly szakértők jelölésére, és remélem, hogy tényleg ez segíti a munkát. Említettem az elején, és ezt szerintem neked is érdemes megfontolni, hogy ugye e, fontos a hatástanulmány, és erről külön beszéltünk, de hát itt ugye szorít minket az idő, tehát ez probléma lesz a parlamenti ciklus végéhez ennyire közel. Lehet, hogy esetleg a dosszién végzett munkával párhuzamosan lehetne hatástanulmányt végrehajtani, mert azt sem szeretném, hogy ez ne készüljön el, viszont azt se szeretném, hogy késlekedjünk. Ezt én most szeretném itt elmondani, mert akkor te meg tudod hozni a döntést erről, és úgy folytatjuk. A mai napon ezt a témát a napirendre csak azért tűztük, hogy egy kis bevezetőt tartsunk benne, és ugye, hogy a bizottságot meghallgassuk, de megvannak már az árnyék előadók, és hogyha ők szólni kívánnak, akkor természetesen megkapják a lehetőséget. Szilvit kérdezem, Wimberg asszony nem árnyék előadó, de ő is kap lehetőséget. De akkor Szilviről most mondjuk el, hogy ő a szocialisták árnyék előadója. Igen, elnök úr, én a frakció árnyék előadója vagyok, és ahogy Judit, Judit is mondta az elején, ez is egy olyan téma, ami érdekel, és én is tudok ugye erről, hogy hát ezt az irányelvet igen sok érdekes jelzővel illették 2008 óta, a szégyen irányelve és egyebek megnevezésekkel illették, több kritikát kapott szakmailag és politikailag is. Talán oda kéne visszatérni, hogy mi is volt a célja ennek az egésznek. És most itt így az első bevezetőben még arról is akartam szólni, hogy a visszaküldés, tehát a jogellenesen itt tartózkodó a harmadik országbeli állampolgárok visszaküldési aránya az nem olyan, mint amit az irányelv szeretne. De vajon ez a visszaküldési politika, ha hatékony lesz, akkor vajon ez csökkenti-e a migrációra ösztönző tényezőket? És engedjék meg, hogy most már itt az elején elmondjam, hogy nem vagyok ebben biztos. Tehát nem biztos, hogy az irányelv jobb alkalmazása automatikusan oda vezet, hogy gyakorlatilag ezt az okokozati kapcsolatot megszünteti, és csökken majd az ideérkezők száma. Tehát legalább el kellene gondolkozni erről, és remélhetőleg majd vissza fogunk tudni térni erre, ugye különösen arra a hét területre is, ahol javítást lehet eszközölni az eszmecserében, és remélhetőleg következetessé tudjuk alakítani ezt az irányelvet olyanná, amit egyszerű, könnyű alkalmazni. Ugye egy évvel ezelőtt tett közzé a bizottság egy útmutatót a tagállamok számára, pont annak érdekében, hogy jobban tudják alkalmazni az irányelvet, de hát úgy tűnik, hogy ez nem volt elegendő. És majd meglátjuk, hogy eh, jobban lehet-e még egyszerűsíteni, és azt is elérni, hogy az alapjogokat tiszteletben tartsák. Én azt már most megmondom, hogy igyekszem a lehető legprecízebben dolgozni ezen, és persze jó szándékkal és minden tudásommal együttműködni az előadóval és az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen, Szilvi, és köszönöm, hogy emlékeztettél bennünket arra is, hogy milyen csúfnevekkel illetik ezt az irányelvet. És akkor kaptunk még egy hozzászólási kérést. Wimberg asszony szeretett volna szólni. Tessék, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Nekem egy kérdésem lenne a hatos cikkel kapcsolatban. Ugye itt a, a szökés veszélye, vagy az eltűnés veszélye szerepel, és azt mondják ki abban a cikkben, hogy ugye legalább az alábbi feltételeknek teljesülni kell, és akkor felsorolják. Tehát elég érdekes, most akkor minden feltételt teljesíteni kell, vagy sem, ez nem túl világos. Majd nyújtok be módosítót is ezzel kapcsolatban, de a bizottságtól szeretném kérdezni, hogy most akkor ez pontosan hogy is működik. Aztán pedig az őrizet esetében meg utalnak a hatos cikre, és ez megint egy csomó kérdőjelet vet fel. És ugye azt is hallottam, hogy az Európai Bizottság 22 különböző tagállamban értékelte a visszaküldési politikákat. Nem tudom, hogy a fogvatartás helyszínein voltak-e hiányosságok, amit tapasztalt a bizottság, de hát, hogyha megnézzük, akkor például még Svédországban sincs elég hely. Úgyhogy érdekel engem a bizottság válasza, és akkor még Lenár szúr kap szót gyorsan, nem tudott eljönni a mi árnyék előadónk, és ezért szeretnék szólni néhány szót. Nagyon fontos szerintem ennek a visszatérés irányelvnek a felülvizsgálata, de hát azért elég későn kezdtünk ehhez hozzá. Kiderült ugye, hogy nem működik ez a visszaküldés úgy, ahogy szerettük volna, de ez nem újdonság, ezt már régóta tudjuk és e tekintetben ez a javaslat elég későn érkezett, és annak ellenére, hogy én nagyon bízom az előadónkban itt a parlamentben, tehát az ő képességeiben nem kételkedem, de azért nem felejtem el azt sem, hogy az eredeti irányelv elfogadásakor mennyit kellett küzdeni, és milyen kemények voltak a tárgyalások. Hát nem tudom, hogy a parlament ezt meg tudja most el tudja most intézni, le tudjuk -e ezt zárni, és kár lenne a lehetőséget elszalasztani. Tegnap hallgattuk meg az EASO beszámolóját, és megtudtuk, hogy egy millió kérelmet nem, egy millió kérelemről nem döntöttek még, és azt is megtudtuk, hogy a visszaküldési arány 45%-ról 36%-ra esett, és ez sajnálatos. A tagállamok eszközei és lehetőségei nem korlátlanok. Tehát az a befektetés, sok pénz, amit nekünk fel kell használni arra, hogy ezeket az eljárásokat lefolytassák, és ugye megszülessen az eljárások eredménye, utána az emberek viszont nem távoznak el, hát ez a sok pénz ugye felhasználódik, elfogy, és akkor közben azoknak, akiknek valódi védelemre van szüksége, nem tudunk segíteni. Tehát azt mindenképpen garantálni kell, hogy azok, akik egy határozatot szeretnének végrehajtatni, végrehajtani, de eszközök vagy pénzügyi források hiány nem tudják, kapjanak segítséget. Legyünk őszinték, és mondjuk el azt is, hogy vannak olyan személyek, akik akadályozzák az eljárásokat, és egész egyszerűen nem hajlandóak visszatérni a hazájukba, akkor sem, hogyha a kérelmüket elutasították, és garantáljuk, hogy ezek a személyek tényleg visszatérnek a származási országba. Köszönöm szépen, Lenárc úr! igen. Késői a javaslat, igen. Felülvizsgálat, igen. Nagyon nehéz eh, elérni az önkéntes visszatérést. És hát mondhatnánk még ilyeneket, hogy a pápa katolikus, meg ilyesmi, hát ezek eh, örök igazságok, a melkültügyi csomagra is vonatkoznak ilyen örök igazságok, a ciklus vége felé járunk, ezt meg kell tenni, ez a feladat, ez a dolgunk, a hatástanulmányt is el kell készíteni, de az előadónk nagyon kiváló, és meg tudja ugrani ezt, úgyhogy lesz még itt egyéb nehéz dolog, ami ránk vár, de igaza van persze Lénász kollégának is, hogy ez az egyik legnehezebb Hát ne eh, kell, hogy tegyük. Hát mindegy, mondjuk ilyen nyilvánvaló dolgokat, tényleg nagyon nehéz lesz. Elnézést, hogy itt ilyeneket mondok, de Guillaume asszony emlékeztetett engem arra, hogy hogy is nézett ez ki a legutóbbi alkalommal. Van-e még valaki? Birgit, te is elmondod a nyilvánvaló dolgokat? Csak nagyon röviden visszatérve arra, amit Lenász kolléga mondott, az emberek visszafordítását eh, illetve itt vannak kihívások, viszont egy ilyen irányelvel ezt nem lehet megoldani. Néha a származási országokkal nincsen megállapodás, tehát olyan esetben a származási ország az, aki megakadályozza a visszatérést, nem szabad olyan irányelvet kialakítani, amely csak az egyénre helyezi a nyomást, anélkül, hogy Um, biztosítaná a jobb megállapodásokkal a szár, sokat a származási országokkal. Nagyon sok uh, országban ez a probléma, és nem az, hogy az emberek hajlandóak-e, vagy nem hajlandóak visszatérni. Igen, ez egy nehézség. Sargentini asszony ezt el is mondta a bevezetőjében, hogyha a visszafordításról beszélünk, akkor el kell gondolkodni arról, hogy ott lesz a munkájuk. Én is szeretnék egy dolgot megemlíteni. Nem tudom, hogy a kollégák látták-e. A jogalkotási javaslat al címe az Európai Bizottság hozzájárulása a Salzburgi 19-20-ai találkozóhoz történő hozzájárulás. Ez pedig nem tükrözi azt, hogy a parlamentet és a bizottságot társjogalkotóként egyenlő partnereként kezelik. Lenárc úr említette a nehézségeket, de azt gondolom, hogy ebben a politikai légkörben még több nehézségünk lesz. Szeretne valaki valami pozitívat mondani esetleg? Akkor a bizottság kap szót. Tuderácsi úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a munkáért, jegyeztük a konkrét megjegyzéseket a rendelkezésekkel kapcsolatban, és biztos vagyok benne, hogy ezekben a kérdésekben jobban elmélyedünk majd, amikor a szövegről konkrétan beszélünk. Ami a felvetett kérdéseket, megjegyzéseket illeti, természetesen számos alkalommal volt már ebben a szakbizottságban szó a visszafogadásról, a visszatérítésről, ez egy nagyon bonyolult kérdés, és ez az irányelv mindezeket nem fogja egyedül megoldani. Nem gondoljuk azt, hogy ez az irányelv lenne az egyetlen megoldás. Nagyon gyakran eh, kell egyeztetnünk eh, az érintett országokkal, hogy hogyan eh, valósítják meg a megállapodásokat, erről nem szeretnék most nyitát eh, nyitni. Azt gondolom, hogy eh, több fronton is meg kell közelíteni ezt a témát, ami a konkrét felvetéseket illeti a belépési tilalmakat, ahogy a tervezet mondja, nincsen automatikus eh, kapocs a visszatérítések és a tiltás között, de nincs automatikus mechanizmus a visszatérési döntésről, hogyha eltűnik valaki, akkor erről a, a hatos cikk szól, itt szerepel egy lista, meg kell vizsgálni azt, hogy ezeknek a feltételeknek nek eleget tesznek. Nem, ez egy nem kimerítő jellegű lista pusztán példákat mutat olyan esetekről, amikor a bíróság döntést hoz, olyan ügyekben, ha egy adott személy eltűnik. Tehát egyik vagy másik feltétel itt érvényesülhet. A cikk második cikke egyértelművé teszi azt, hogy az, hogy felmerül-e a szökés veszélye, egyéni felmérés alapján történik. Van egy kapocs a hatos cikk és a kilences cikk között, ami a fogvatartást illeti, a szökés veszélye nagyon fontos lépés, amelyet a bírósághoz, és hogyha egy bíróság úgy határoz egyéni felmérés alapján felmerül a szökés veszélye, akkor mindez hozhat egy fogvatartásról szóló határozatot fel. Merült egy kérdést a Schengen értékelési rendszerről, találkoztunk a problémákkal, ami a fogvatartási kapacitásokat illeti. Azt gondolom a legutóbbi alkalommal erről beszámoltunk az elmúlt év decemberében, szertörésen. A missziunkról beszámoltunk, és jeleztük azt, hogy mi a helyzet. Nem mondhatok neveket, de azt gondolom, hogy a fogvatartás kérdése igen gyakran felmerül a savá missziókon. Köszönöm szépen, jelentéstevő kap ismét szót. Vannak olyan kérdések, amikkel még úgymond foglalkoznom kell. Például az, hogy az adott személytől, akinek vissza kell térnie, mennyiben várhatjuk el azt, hogy ő segítse a saját visszatérését. Hogyha megnézzük a gyanúsítottat, akkor büntetőeljárásban nem várják el a, a vádlottól, hogy a saját érdekei ellen szóljon. Ha megnézzük ezt az átdolgozást, akkor az átdolgozást azt, azt sugalja, hogy a visszatérésre készülőnek mit kell tennie. Másik pont, amikor büntetőjogról beszélünk, akkor megpróbálunk nem a minimum szankciókból kiindulni, ezeket a tagországokra bízunk, maximális szankciókról beszélünk, de a minimális három hónap fogvatartási idő nem gondolom, hogy egy egészséges megoldás lenne, hiszen ez eh, más anyagokban szereplő elvek ellen szólna, de erről még gondolkodnunk kell. Van még egy további pont is. A visszatérés egy nagyon eh, költséges dolog, és emiatt nem töltöttek sok időt a tagországok ezzel a problémával. Találkoztam egy olyan tagországgal, amely szabálytalan bevándorlónak tekint számos szemét, ezt hagyja, de egy adott szám elérés után ezt nem lehet megtenni. Az, hogy megfelelő humánus visszatérés rendszer alakuljon ki, politikai kérdés felmerül, kérdés az, hogy megtakarink e a fogvatartási feltétek javítására, ezt megtesszük-e, vagy nem, nagyon-nagyon nehéz ez a vita. Az, hogy nem működik a visszatérítési rendszer, az az, hogy a tagországok nem hajlandóak erre pénzt fordítani. Az önkéntes visszatérés eh, megoldás, az Abidjan, kapcsán ezt láttuk az Afrikai Unióban, akik nem eh, önkéntesen térnek vissza, nem veszik őket vissza, nem, nem fogadják el azt, hogy uh, az Európai Unió olyanokat küldjön vissza, akik nem önkéntesen térnek vissza. Nagyon nehéz ez a feladat, és nagyon költséges, hogy valakit repülőre tegyenek három vagy négy kísérővel, és egy harmadik országba küldjenek vissza. Köszönöm, köszönöm Judit, nagyon jó felvetéseket tettél, és sok sikert az árnyékjelentéstevő küléséhez. Elnézést. Megpróbálok a jövő héten összehozni, vagy Strasbourgban egy a ülés, de még meg kell néznem azt, hogy ez mennyi időt vesz majd igénybe, mikor tudunk találkozni. Köszönöm. Do we have to suspend? We have the next point. Um... Következő napi rendi pontunk következik ami nem más, mint a közféra információnak további felhasználása átdolgozása a jogszabálynak. 11 óráig rövid szünetet rendelek el, hogy a vélemény előadója is megérkezhessen. We just paused till 11. Thank you. Thank you for your patience. Ignáció korra óra várunk akkor egy pár percet. Sorry, sorry.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 So, colleagues, uh, let's uh, go to point 18, the reuse of public... Na, térjünk rá a 18. pontra, a közféra információnak tovább, információinak további felhasználása, és az 53-as szabály értelmében uh, társult szakbizottságokkal működünk együtt, az között működünk együtt, az ITRE szakbizottság az illetékes. Polman úr itt van, ha jól látom, és Ignáció Koráó az előadónk. Talán először a bizottságot, nem először az előadót fogom mégiscsak megkérni, tehát akkor először Ignáció Koráót kérem, és utána fogunk a bizottsághoz fordulni, nem tartok hosszú bevezetést, mert egy kicsit késtünk ezzel a ponttal, csak hogy kicsit visszatérjünk itt a sinekre, visszatérjünk itt a, vissza, újra felvegyük a fonalat, átadom gyorsan a szót az előadónak. Köszönöm szépen, Először is megköszönöm a bizottságnak ezt a javaslatot. A közféra információinak további felhasználására vonatkozó irányelv módosítására. Ugye 2013-as irányelvről van szó, más közféra szektorokat is igyekeznek ide bevenni, annak érdekében, hogy az egész unióban fel lehessen hasznosítani ezeket az információkat, tehát egyesíten, igyekeznek a tárgyi hatályt kibővíteni. A frakcióm támogatja ezt a szándékot, különösen akkor, hogyha jobb szolgáltatást kívánunk nyújtani az állampolgároknak, és az innovációt támogatjuk, de persze arról se feledkezzünk meg, hogy az adatokat és információkat hogyan öm, teszik közzé, és itt az adatvédelmi jognak való megfelelést kell hangsúlyoznom a kiváló ajánlásokra alapoztam, amelyek már az Európai Uniós területen belül léteznek a személyes adatok védelmére vonatkozóan, és van már Európai Uniós jogszabály, ugye, az általános adatvédelmi rendelet, és ezt mindenképpen alkalmazni kell, hogyha személyes adatokról van szó, ennek az irányelvnek a módosításában is. Szerettem volna elkerülni azt, hogy különbözőképpen értelmezik a jogszabályt, a, például ugye az adatok védelmére vonatkozóan, és ezt azzal a céllal, hogy továbbra is garantáljuk a személyes adatok védelmét, és itt hívom fel a figyelmet a személyes adatok, illetve az anonim adatok meghatározására. A, az általános adatvédelmi rendelet meghatározza ezeket. A 9-es cikkben szerepel egy definíció. Itt vannak olyan ágazatok, amelyek érintettek, például az egészségügy, itt különleges kategóriájú személyes adatokról van szó, tehát először értékelni kell, hogy mi lehet a következménye az ilyen adatok közétételének, és a GDPR az általános adatvédelmi rendelet felhasználása, vagy az ele való visszautalás logikus. Az árnyék, remélem, hogy az árnyék előadók is osztják a véleményemet, és remélem, hogy ezen a nagyon fontos vélemény, ezt a nagyon fontos véleményt rövid határidőn belül el tudjuk készíteni. Köszönöm szépen, Kora úr! Az elején kellett volna említenem a javaslat jellegére vonatkozó információkat. Az eljárási szabályzat 104 es és 105-ös cikke vonatkozik erre, mert ugye felülvizsgálat ez, és a szöveg módosítatlan részeit azt az elnök fogadja el, és akkor csak a módosításokról fogunk tárgyalni, a módosi, és akkor, hogyha a módosítók szétválaszthatatlanul kapcsolódnak más módosításokhoz, azokról tárgyalunk. Ezt el kellett volna mondanom az elején, a néppárti árnyék előadó Becker úr következik. Köszönöm a türelmét. Chair, on behalf of... Köszönöm szépen. Mikhail Boni, aki a néppárt árnyék előadója dosszié ügyében szeretnék köszönetet mondani az előadónak, a vélemény előadójának ez az irányelv komoly előrelépés annak irányában, hogy az európai adatgazdaság keretében ezeket az adatokat a közféle információt vagy adatait hogyan használjuk fel, nagyobb újrafelhasználás cél, hiszen a irányelv rendelkezéseit terjesztjük állami vállalatok, illetve kutatási adatok tekintetében, hogy nagyobb mértékű újra felhasználás valósulhasson meg. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a tisztességes piaci verseny folyamatai tiszteletben tartsuk, és hogy az új rendelkezések garantálják a rendszerek interoperabilitását annak érdekében, hogy az adatok az űrfelhasználásra hozzáférhetőek legyenek. Az állami szerveket arra kell ösztönözni, hogy dinamikus adatokat minél gyorsabban tegyék elérhetővé olyan ö, applikációs programozási interfészeken, API-okon keresztül, amelyek csökkentik a természetes adatok anonimizálásának költségét, természetesen az adatvédelmi szabályok szigorú betartása mellett. Azok a módosítók, amelyek utalnak a GDPR-ra, és tisztázzák azt, hogy az újrafelhasználás szabályainak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a magánélethez való jogot, illetve a személyes adatok védelmének szabályait, valamint az unió adatvédelmi szabályaiknak teljesen meg kell, hogy feleljenek. Köszönöm szépen, és remélem, hogy jó lesz az együttműködés ebben az ügyben. Köszönjük Becker úrnak, hogy felolvasta Bóni úr üzenetét. Ezen a ponton meg kell, hogy kérdezem, hogy van-e még kollega, aki szeretne hozzászólni. Akkor az Európai Bizottság képviseletében Bauman úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! Köszönetet szeretnék én is mondani az előadónak a kiváló jelentésért. Adatvédelemről koncentrál elsősorban a jelentés. Kétség sem férhet hozzá, hogy a közfér adatainak felhasználása csak és kizárólag az adatvédelmi szabályok szigorú betartása mellett valósulhat meg. A nyílt adatok és a természetes adatok védelme nem egymásnak ellentmondó fogalmak, egyáltalán nem. Alapvetően minden azon múlik, hogy az állami szektor vagy a közfia hogyan kezeli és ezeket az adatokat. A javaslat pozitív elemei remélhetőleg nem csak munkahelyeket teremt, a KKV-knak lesz jó, hanem az állampolgároknak is az érdekeit szolgálja. A nyílt közszféra adatok nem csak új termékeket, szolgáltatásokat nyit majd meg az emberek számára, nem csak azt hozza majd el, hogy Európában a mesterséges intelligencia tovább fejlődjön, hanem általában az emberek közügyekben való részvételét is elősegítheti. És zárásképpen Kora úr, persze csak ha akarja. Jó, hát úgy látom, hogy Kora úr nem szeretne semmit mondani. Október 18-a a módosítók benyújtásának a határideje. Köszönjük szépen az előadónknak. Mindenkinek, aki részt vett a vitában. Köszönöm, hogy türelemmel kivárták a sorukat. Köszönöm szépen. A 19-es napirendre pont, pontra ugorhatunk tovább. um, uh, presentation by the Commission. Az Európai Bizottság ott fogjuk meghallgatni, mert az Euró pénzhomisítás elleni védelmi szolgált cseres segítségintes és képzési programnak a 2021-27 közötti időszak történő létrehozására vonatkozó javaslatot tett le. Ez a híres hírhet Periklész 4-es program az uniós szerződés 134-es cikke alapján. 2021. január 1-től lépne ez életbe, Perikrész 2020-as program folytatása lenne ez, amely az euró bankjegyek hamisítása ellen védene bennünket. Ez egy visszatérő kérdés, hatástanulmányt nem kaptunk, már megint. A végrehajtásra szolgáló pénzügyi boríték 7 millió 700 ezer euró lesz jelenlegi árakon. Az előző program 7 millió 300 ezer, 7, 7 millió 300 ezer euró volt jelenlegi napi árakon. A rendelet, illetve a kísérő rendelet a nem résztvevő országokra is kiterjeszteni ennek a hatáját. Nos, 352-es alapszerződési cikk lenne a jogalapja, ez az MFF fájlok egyike, és az Európai Parlament így követi ezt figyelemmel. De Jong úr az előadójának a témának nagy megkönnyebbülésemre, mert én nagyon közelről nem követem figyelemmel ezeket az ügyeket, bevallom őszintén és férfiasan, de mielőtt megadnám a szót De Jong úrnak, az Európai Bizottságot hallgatjuk meg, hisz mégiscsak a bizottság tájékoztatója címet viseli ezen napi rendi pont az Európai Bizottság nevében. Tehát... So Mr. Johan Kau, who's the... Johan Kau, aki az illetékes, az ECFIN-ben az illetékes osztályvezetője parancsoljon. Parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. szeretném mutatni a Periklész eh, negyedik programot. Még mindig jelentős a eh, fenyegetettség a pénzhamisítás témájában. A legutóbbi Európai Központi Banki Statisztika az első szemeszterre nézve azt mutatja, hogy 300 ezer hamisított bankjegy van forgalomban, és ez a 2018-as első negyedévet illeti. Hogyha megnézzük a 2015-ös évet, akkor 250 ezer hamisított bankjegy volt ugyanebben az időszakban. Az új szériák kiadása és a biztonsági eh, jellegzők eh, megerősítése csökkenteti a pénzhamisítást, ami az beazonosítást illeti a Periklész eh, negyedik programnak köszönhetően ez a fenyegetettség kezelhető. Hogyan készítettük elő a negyedik generációs Periklész programot? Egy középtávú értékelésre eh, került sor, köztes eh, értékelésre, a Periklész 2020-as eh, programban a 1 es rendelet 2014-ből szabályozta ezt, és egy független um, fél végezte ennek megvalósítását. A Periklész programnak két eh, hozzáadott értéke van, kiegészíti a Nemzeti Rendészeti Hatóságok tevékenységét és elébb eh, más tagországi hatóságok feladatait. És a másik hozzáadott érték pedig az, hogy az értékelés egyik legfontosabb következtetése az volt, hogy a jelenlegi cselekvések, amelyeket társfinanszírozzák a tagországok pedig program értelmében, fontos, hogy folytatódjon, hiszen a célok kerülhetnek veszélybe. Végül pedig a programnak van egy sajátossága, ez a multidisciplináris együttműködés a központi bankok között, a rendészeti szervek között, és elemző intézmények között, amelyek elemzik a, a hamisított bankjegyeket, bizonyítékokat készítenek a főügyész számára, és végezetül pedig magánvállalkozások is együtt dolgoznak a periklés programban. Tehát ez a multidisziplináris megközelítés nagyon pozitívnak bizonyult, és kiegészíti a tejekszet, illetve a belső biztonsági alapot is. A bizottság éppen ezért a munkaanyagában, amely a hatástudományt váltja fel, nagyon sok elemet vizsgált meg a középtávú áttekintésben, és ezt a jogalkotó felé is kommunikálta 2017-es közleményében. Folytattunk közkonzultációt, és a Periklis 4-es programról, illetve a javaslatról és a közkonzultáción 30 választ kaptunk magánszemélyektől, 30 magánszemélytől, illetve közhatóságtól. Pozitívak voltak ezek a visszajelzések többnyire, ami a Periklis folytatását illeti 2020 után. A program jogalapja a részvevő tagországok számára, mint ahogy jeltük már, az egyes cikk szokványos jogalkotási eljárás beleértve az Európai Központi Park véleményét, amelyet a tanács eh, eh, kért, és el is juttatták a tanácsnak. A Periklész program kiegészíti a nemzeti cselekvéseket. A tagországok első vonás felelősei annak, hogy megvédjék az eurót a hamisítástól, és léteznek speciális ügynökséget, amelyeknek a teljes védelmet biztosítaniuk kell, például a Genfi konvenció értelmében az összes Genfi konvenciót aláíró tagország és 20 EU-s tagállam is aláírta és ratifikálta ezt, és ezzel elkötelezték magukat, hogy egy nemzeti központi hivatalt hoznak létre, amely koordinálja a rendőrségi eh, nyomozásokat a pénzhamisítás területén, és megfelelő védelmet biztosítanak, mindegy, hogy eh, hazai eh, pénznemről vagy külföldi pénznemről van-e szó. Az Európai Egységes Pénz nem szükségesé teszi az EU szintű kiegészítő cselekvést, amely a nemzeti cselekvéseket egészíti ki. Éppen ezért úgy éreztük, hogy 2020 után is folytassuk ezt a programot. Mint említettem, a program illeszkedik már meglévő programokhoz, a tejex hez és a Nemzeti Közi Biztonsági Alaphoz. Éppen ezért készítettük el ezt a javaslatot. Hogy néz ki ez a program? A jelenlegi Periklész program folyt, folyt, folyamatosságát jelenti a 311-es rendelet értelmében. Fontos, hogy ez mind a bankjegyekben, mind, mind az euró érmékre összpontosítson. Az elmúlt évben 170 ezer hamisított pénzérmét találtak a forgalomban. Itt a forgalomról beszélek, hiszen vannak rendőrségi eh, lefoglalások, amikor eh, még mielőtt forgalomba kerülnek ezek a banki a rendőrség már le tudja foglalni őket, ez ugyanúgy vonatkozik a hamisított pénzérmékre is. A pénzérmék területén is hozzáadott értéket képvisel a program, és hozzájárul ahhoz, hogy közfinanszírozás fenntartható maradjon, a tagországok cselekvései, milyen nemzetközi együttműködés illeti, és fontos, hogy folyamatos legyen. A nemzetközi együttműködés rendkívül fontos az euró hamisítás ellen küzdelem jegyében. A spanyol kompetens hatóság, a spanyol NCO a pénzhamisítás ellen Dél-Amerikában, és közben miért Dél-Amerikában? Azért, mert Dél-Amerika, ami hamisítást illeti, nem fontos kiindulópont mind a dollár, mind az euró területén. Ezeket bűnügyi bandák, szervezetek hamisítják Kolumbiában, akik pénzmosással, rokkereskedelmel és pénzhamisítással foglalkoznak. Tehát nagyon fontos a nemzeti hatóságokat támogatnak Kolumbiában, eh, Peruban. Különösen az euró pénzhamisítása elleni küzdelem jegyében az USA titkosszolgálatát is bevontuk ebbe. És természetesen az Európai Központi Bankkal, az Interpollal és a tagországi hatóságokkal, a francia-olasz hatóságokkal is jelen kell, hogy legyünk, azért, hogy a kolumbiai hatóságokat támogatni tudjuk a pénzhamisítás, az euró pénzhamisítás elleni küzdelemben. Mint említettem, a multidisciplinaritás egy nagyon fontos pont a rendelet értelmében, éppen ezért a célcsoportok, amelyeket a rész 4-es program megemlít, a rendőrség, a, az igazságszolgáltatás, a nemzeti központi bankok, a nemzeti elemzőközpontok, amelyek a bankjegyeket elemzik, és azon központok, amelyek az érméket elemzik, valamint kutatóközpontok. Például jelenleg francia és német érmék kapcsán megpróbáljuk javítani ezek biztonságát, és ezeket is szívesen hamisítják a pénzhamisítók. Periklész program finanszírozza, a társ finanszírozza ezeket a programokat, melyek a befogadható cselekvések, ezek nagyjából ugyanazok, mint a jelenlegi befogadható cselek, cselekvésre támogatjuk a legjobb gyakorlatok cserét, az információ cserét, szemináriumokon és workshopokon. Technikai segítségnyújtást is végzünk azon hatóságok számára, amelyeknek technikai segítségre van szükségük az elemzéseknél, például a bankjegyek elemzésénél, vagy hamisította érmékelemzésén, és mint korábban jeleztem, a kutatást is társfinanszírozzuk. Végezetül pedig, ami a berendezések felszerelés beszerzését illeti, itt is sikeresek voltunk. A kedvezményezettek beszerezhetnek különböző felszereléseket, amelyeket a harmadik országok hatósága is felhasználhatnak. Például a bankjegyek detektálására alkalmas eszközöket a bank, az olasz hatóságok vásárolták meg, de a montenegrói hatóság is használja ezeket. Montenegróban um, formális uh, um, pénzemként létezik az euró, tehát uh, ott is probléma az euró hamisítás a Balkán uh, országaiban, Nyugat-Balkán országaiban is fontos probléma ez. Ott is hamisítanak pénzjegyeket, illetve e, érméket. Ami a megvalósítást illeti, a bizottság ezt a programot közvetlenül menedzseli, maximum 70%-os a társfinanszírozási ráta, és megalapozott esetben a társfinanszírozási ráta maximum 90%-ig emelhető. Van egy kis rész, amelyet közbeszerzésekre szántunk. Ez azt jelenti, hogy a bizottság kiegészítve azt a tevékenységet, amit a tagországok végeznek a társfinanszírozás jegyében egy keret szerződő felet is alkalmazhatnak, annak érdekében, hogy jobban megvédjék az eurót. Például az ipar képviselőivel szerveztünk egy találkozót annak érdekében, hogy javítsuk a szenzorokat az érmelőeltő gépekben azért, hogy nagyon fontos csoportját a hamisított érméknek könnyebben detektálni lehessen. Vannak olyan 1-2 euró, eurós érmék, amelyek biztonsági jellemzőit nem tudják a gyártógépek detektálni. Hát a szenzorok javítását finanszíroztuk. A programot az éves munkaprogram elfogadása is segíti, az új elemek, például a program monitoringja, léteznek kulcsmutatók, kulcs teljesítménymutatók három, amelyek a kézzelfogható eredményekre illetve létezik egy minőségi mutató is, amelyeket a bizottság frissítheti delegált aktusban. Ezek a legfőbb új elemei a javaslatnak. Ha még van időm, akkor folytathatom. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönjük szépen ezt a kitűnő előadást. Az előadónkhoz fordulok, De Jong úrhoz, adjunk neki is lehetőséget a kibontakozásra. Köszönöm szépen, elnök úr! Szerintem ennek a programnak az végcélja nagyon fontos mindannyiunk számára. Kétség sem férhet hozzá, hogy az euró bankjegyek és érmék hamisítása elleni védelem mindannyiunk számára fontos, hanem is szívügyünk. Az elején elnök úr azt mondta, hogy hatástanulmánynak se híre, se hamva, se nyoma, és, és, és bizony a Staff Working Document rendelkezésre állnos, nyilván egy formális hatástanulmányhoz azért ezt mégsem hasonlíthatjuk, ezt rögtön elmondanám az elején. A költségvetési oldalt tekintve, nem csak számokról akarunk nyilván beszélni, de fontos, hogy okosan költsük el az európaiak pénzét. Azt hiszem, hogy ez nem egy vitás kérdés. A költségvetési ellenőrzési kapcsán el kell, hogy mondjam, hogy a program célja kívánatos és nemes. Az, hogy a, az euróhamisítást és az ehhez kapcsolódó csalást megállítsuk, illetve az államháztartás fenntarthatósága, illetve az unió versenyképességének növelése, amelyek fontos és nemes célok, ugyanakkor sokak számára akik azt vizsgálják, hogy mit teszünk. Maga az a tény, hogy hamis euró egy hamis eurót talál, vagy jelent valaki a boltban, akkor ez az igazi probléma, hiszen itt Fontos, hogy az euróban bízzanak az emberek, ha már pedig ha hamos euróval találkoznak, akkor igencsak meg uh, inokhat a bizalmuk, az euróba vetett bizalmuk. Kezdjük talán a melléklettel. A Key Performance Indicators, tehát a legfontosabb teljesítményjelző számok manapság igencsak fontosak. Hogyha ezeket az indikátorokat vizsgáljuk, Hát mindösszesen egy fél oldalt találunk. Az első az, hogy hány hamisított e, euróbankjegyet találnak. Ha többet találnak, akkor a program volt sikeres, vagy a program nem volt sikeres. Hiszen minél több e, hamisított euró találnak, nyilván annál több hamisított euróbank egy van, és akkor <laughs> még se jártak sikerrel. Tehát a hamisítást megelőzni. Ez is célja a programnak, nem csak a már hamisított bankjegyekre ráelelni. Tehát ez egy <laughs> olyan indikátor, ami a hatékonyságról igazából semmit nem mond. Han... Tehát én igazából azt várom egy indikátortól, mint költségvetési hatóság, hogy működött-e a program, amire a pénzt adtuk, mi volt a hozzáadott értéke a hamisítás elleni harcban. jelentésemben megpróbálom majd megvilágosítani, hogy különböző szempontból nézhetjük ezeket a kérdéseket, hogyan tudjuk az embereket felvilágosítani csalások ügyében, hogy például a kis és középvállalkozások tisztában legyenek eh, a kockázatokkal, illetve hogy érvényt szerezzük a szabályoknak. De itt nem csak a tagállamok és az LKB, e tehát nem csak a tagállami jegybankok, illetve az Európai Központi Bank, hanem az Európol is fontos szerepet kell, hogy játszan ebben. Mindig arról beszélünk, hogy komplementaritás, kiegészítik egymást, együttműködnek, de igazából nem látom pontosan, hogy hol kezdődik ez a program, például, hogy az Európol hogy jön be a képbe. Tudom, hogy a szabályok betartása, betartatása ügyében az Európol igen komoly munkát végez, de ez hol jelenik itt meg? Más programokban ugyanis ez világosabban megjelenik, hiszen nyilván célunk az, hogy a kettős finanszírozást, az átfedéseket elkerüljük ez pont az Európol kapcsán előfordulhat. Itt ennek erre semmi garanciát nem látok, hogy ez ne kerülhető. Ezek a főbb kritikai pontok, főként költségvetési szempontból tudom kritizálni igazából ezt. Az Európolnak enforcement kapacitása van ezen a téren? Ez érdekes. Csinicsi asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, és köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, hogy bemutatta ezt a programot itt a mai napon, ahogy az előadónk is hangsúlyozta. Ez egy fontos program, mert az európai gazdaság védelme nem csak azt jelenti, hogy biztonságot adunk az állampolgároknak a felhasznált pénznemmel kapcsolatban, hanem azt is, hogy a határokon átnyúló szervezet bűnözéssel szemben fellépünk, hiszen ők gyakran felelősek az ilyenfajta bűncselekményekért, pénzhamisításért és a többi. Az előadó már kiemelte azokat az észrevételeket, amelyeket én is szerettem volna megtenni, úgyhogy ezekkel egyetértek, és még egyszer, hogy nagyon fontos, hangsúlyozni, hogy ez a program valóban értékes. Volt értékelés, félidős értékelés, viszont nem láttam hatástanulmányt a következő javaslathoz, amire viszont szükség lenne a következő időszak, időszakra, a teljesítménymutatókra alapozva, és továbbra is úgy igyekezvén módosítani a programot, hogy ez az eredeti célkitűzéseknek megfeleljen, amelyekről beszéltünk. A bizottság a bevezetőjében utalt arra, hogy van egy külső dimenzió, amely egyre inkább erősödik, tehát hogy az Európai Unió területén kívül vannak ilyen hamisító központok, helyszínek. Nem csak például latin-amerikai országokra gondolok, hanem ahogy kiderült a nemrégi felmérésekből, a Balkánon is, a földközi tengeri térség országaiban, sőt még Kínában is volt ilyen. Kínát is azonosították például, mint hamisítás, pénzhamisítási helyszínt. És ez azt jelenti, hogy folyamatosan követni kell a, a fejleményeket mindenkinek, ami ebbe, aki ebben a szektorban dolgozik. Az Európorra is utalt a bizottság, és az igaz, hogy egy felmérésből de egy felmérést igyekezett az Európol végrehajtani a nemzeti rendőrhatóságok részvételével, úgyhogy a Darkneten is lehet hamisított euróra feltenni hamis, a netről is lehet szert tenni hamisított euróra, tehát ez azt jelenti, hogy mindenképpen szükséges, hogy olyan intézkedéseket fogadjunk el, amely követi a bűnözői tevékenységet, tehát hogy ezzel folyamatosan szebbet tudjunk szelni. És az azt jelenti, hogy a bizottság folytatnia, bizottságnak folytatnia kell a munkáját, és nekünk is a Periklész programban oda kell figyelni arra, hogy a pénzhamisítás esetében a Darkneten is létrejönnek újabb központok, ahol a hamisítás és csere folyik. És még azt mondanám el, hogy a, az előadóval e, várom az együttműködést, a e, finanszírozási igényekre egyetértek, tehát a következő több éves pénzügyi keretekben finanszírozást kell erre biztosítani. A az új Periklész program 2021 2027 közötti időszakra történő létrehozása még nem annyira részletes. A munkaprogramra, munkaprogramokra gondolok, van egy cikk, amely leírja, hogy végrehajtási vagy delegált aktusok felhasználásával működik ez, de hát nekünk el kell döntenünk, hogy milyen prioritásokat és kritériumot alkalmazunk az értékeléshez, és kérdezem a bizottságtól, hogy mi a véleménye, delegált aktusok, vagy más eszközök segítségével van -e szükség itt a program végrehajtására utalnék arra, hogy ugye eddig pozitív eredményeket ért el a program, és természetesen én is igyekszem majd a módosító indítványaimon keresztül hozzájárulni ehhez a jó munkához, amelyet Denis de Jong előadó végez. Neki köszönetet is mondok már most, és a bizottságnak is a bevezetőért köszönöm. Fine. Köszönjük, Katarina! Ez volt az utolsó érdemi napi rendi pontunk. 11.45-et tűztük ki céldátumnak, ezért De Jong urat kérem, hogy roppant röviden reagáljon, és akkor ezzel zárhatjuk is az ülést. Kérem reagáljon az Európai Bizottság nevében, de tényleg csak villámgyorsan. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, uh, uh, Kinicsi asszonynak. Um, staff working document. A staff working document próbálj a mikrofonba, hogy tolmácsolni. Ott van maga előtt. Úgy, úgy. Tehát a staff working document nem veheti át a, a teljes hatás, tanulmány helyét, mégis ez a korlátozott költségvetéssel bíró programok esetében ez így szokott lenni. A Pericles program esetében ugyanakkor a midterm review, tehát a félős felülvizsgálat nem olyan régen került elvégzésre. A hatékonyságot, hatásosságot, költségvetési szempontokat és az outputot vizsgálta. Azt hiszem, hogy tartalom tekintetében e, a félidős felülvizsgálat sokat segíthet nekünk a hatástanulmány hiányának, e, bántó hiányának pótlásában. A Key Performance Indicators ügyében egyszerűsített eljáráshoz nyújtunk már csak azért is, mert a, kvalitatív jellegű ilyen indikátorokat próbáltunk használni, éppen ezért a feedback is megjelenik, ez majd pótolja ezt. A delegált aktus pedig majd lehetővé teszi, hogy ezeket az indikátorokat módosítsa, hogyha úgy tűnik, hogy nem megfelelően mérik a program hatékonyságát. Ami azt illeti, hogy a Nyugat-Balkán, illetve Kína mennyire kerül a program fókuszába. Nos, azt hiszem, hogy teljes mértékben kínai kollégáinkkal már leültünk tárgyalni az ügyben, hogy a hamisítás ellenes hologramok ügyében tisztezünk egy-két dolgot, hogy a szabályoknak a kínai közbiztonsági minisztérium nagyobb mértékben érvényt szerezzen, szerezhessen. Az Európol teljes mértékben részt vesz a programban. A stratégia felülvizsgálata az Európol, az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank közös munkájának eredménye. Az Európol hírszerzési eh, szerepe nagyban meghatározza, hogy mely területeken kell, hogy legaktívabb legyen ez a program, ezért az éves munkaprogram kidolgozásába természetesen bevonjuk az Európolt. A szakértőik segítségére is igényt és tartunk, és számot tartunk. E, a, például a különböző képzések megtartása e, terén. a technikai segítségnyújtás vagy szakmai segítségnyújtás szintjén szintén nem hiányozhat egyébként a, az Európol. Az éves munkaprogramot azután fogadja el az Európai Bizottság, hogy a stratégia elkészült és felülvizsgálásra került, a tagállamokkal együtt elfogadott munkaprogram az ECEG, tehát az Euró hamisítási munkacsoport készíti ezt a programot, ezért tehát egy delegált aktus azért szükséges, hogy a munkaprogramot elfogadhassuk, erre megfelelő feltalmazásunk legyen. Köszönöm szépen. Köszönjük az Európai Bizottságnak, az ECFIN-nek, általában nem szoktak minket megtisztelni a jelenlétükkel, úgyhogy nem tudom minek tudható ez a nagy kivétel, de köszönjük, hogy itt voltak De Jong úrnak, Kinicsi asszonynak szintúgy, mielőtt mindenki rohanna haza a Kanada és az adat illetve az utasadatok témáját törölni kellett, ezért mindenkinek szép napot kívánok. Október 15-én újra találkozunk.